Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Folytatnunk kéne a munkánkat. És hozzánk látogatott de Gucht biztos úr, a az EU jövőbeni kereskedelmi politikájáról fogunk eszmét cserélni vele. A bizottság azzal foglalkozik, hogy megvizsgálja a kereskedelmi politika hogyan tud legjobban hozzájárulni az EU 2020-as stratégiájához. Nemrégiben egy nyilvános konzultációt indítványozott a bizottság az ezzel kapcsolatban kiadandó közlemény kapcsán kereskedelmi politika kulcsfontosságú a közösség számára a fenntartható növekedés eléréséhez és a globális piacon megfelelő részesedés biztosításához. A biztos úr is figyelemmel kísérte és részt vett a nyilvános konzultáción. Úgyhogy kiváló alkalom kínálkozik, hogy de Krukt biztos úrtól megismerkedjünk a tartalmával és célkitűzéseivel a 2020-as kereskedelmi stratégiának. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és rögtön át is adom a szót, hogy első kézből tájékoztassa a szakbizottságunkat ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Komoly kihívásokkal néz szembe az EU. Alacsony a növekedés, magas a munkanélküliség, és a költségvetési hiányok is egyre nagyobbak. A deficitek és az államadóság azt jelenti, hogy a költségvetés továbbá nem serkentheti a gazdasági növekedést. A kereskedelmi politikának éppen ezért egyre nagyobb szerepe lesz, hiszen ez kell, hogy motorja legyen a gazdasági növekedésnek, a gazdasági reformoknak a hatékonyság fokozása érdekében. Meg vagyok győződve arról, hogy az EU-nak változatlanul nyílt gazdaságnak kell maradnia, naiv, de nem naívan nyíltnak. Nem lehet egyoldalúan letenni a fegyvereket a kereskedelemben. És oda kell figyelnünk, hogy megakadályozzuk, hogy a kereskedelmi partnereink protekcionista intézkedéseket foganatosítsanak. Barozó elnök úr a közeljövőben megtartandó G20-as csúcson ezt az üzenetet fogja majd képviselni. A kereskedelem segít az innováció és a versenyképesség elősegítésében, ami a 2020-as stratégiánk alapját képezi, de ennél is fontosabb, hogy intelligens és fenntartható növekedést is biztosítsunk, ugyanis enélkül komoly veszélybe kerülnek a nemzetgazdaságok. A partnerekkel a világon mindenütt ezt kell képviselnünk, és az európai alapértékeket. Itt most elmondanám, hogy a következő 18 hónapban milyen főbb fejleményeket várunk, és ebben a kérdésben várom az önök hozzászólásait is. Nemrégiben nyilvános konzultációt indítványoztunk, és kíváncsi vagyok az önök véleményére is, ugyanis a Lisszaboni stratégia a kereskedelempolitika terén is egyértelmű felhatalmazásokat tartalmaz az Európai Parlament kapcsán. Miért van szükség új kereskedelempolitikára? A jelenlegi a bizottság által 2006-ban elfogadott kereskedelempolitika nem elég jó. Szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdeményezett az EU a gyorsan feltörekvő ázsiai indiai és dél-amerikai gazdaságokkal, az ASEAN-nal, és ezek egyre nagyobb szerepet kapnak majd az elkövetkezendő években. Mindentől függetlenül a jelenlegi körülmények között további lehetőségeket kell feltárnunk, és minél inkább kitolni a kereskedelem politika határait, nem földrajzi értelemben, az általános preferencia rendszert is fenn kívánjuk tartani, ugyanakkor a tárgyalásokat újra kívánjuk nyitni a Mercosur országokkal. Ami pedig az adósságot illeti. Nagyon fontos odafigyelnünk a kereskedelmi partnereinkkel fennálló egyensúly minőségére. A globalizáció elsődleges következménye egy mesterséges határ, ami a belső és a külső kereskedelmi stratégián között húzódik. A szabályozói rendszerben figyelembe kell vennünk azt, hogy a nagyobb gazdaságok mit tesznek, hogyan tevékenykednek, és csökkenteni kell a kereskedelmi rendszerek költségeit. Itt arról is lehet szó, hogy nyitottnak kell lennünk esetenként másokkal szemben. Másodszorban a 2020-as stratégia hangsúlyozza az intelligens és fenntartható dimenzióját a növekedésnek, a csúcs technológiát és az új technológiák bevezetését. A kereskedelempolitika ehhez hozzájárulhat. E- ezen a területen is elő kell segíteni a kereskedelmet, az informatika és a távközlési szolgáltatások területén a zöld termékek és szolgáltatások esetében és ezeket a technológiákat kell minél szélesebb körben alkalmazni, minél szélesebb piacokon és alacsonyabb költségek mellett. A külső fellépése bizonyos, az EU-nak bizonyos alapelvekre épül, amelyek a közös értékeket tükrözik. A gazdasági, a szociális és demokratikus fejlődést a fejlődő országokban. A kereskedelem politika az egyik legfontosabb tényezője ezen értékek és elvek megvalósításának. Komoly elvárások vannak a kereskedelemben szemben az EU külső akciói kapcsán a közös kereskedelem politika az, amely a legerősebb szerepet játszhatja. Ezeknek az elvárásoknak meg kell felelnünk, ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a kereskedelem politika nem jelent mindenre megoldást. A kérdés az, hogy, hogy hol kellene az egyensúlyt meghúzni az európai értékek és célok szorgalmazása között. Következetességre kell törekednünk más szakpolitikákkal, de ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy ahol nem a kereskedelempolitika szolgálja az elsődleges vagy egyetlen megoldást, ott más szakpolitikákat is be kell vetni. A tárgyalási agenda nagyon fontos elemét képezi a kereskedelempolitikánknak, de fokoznunk kell azt, azon tevékenységünket is, hogy a hogy megvizsgáljuk, mit valósítanak meg a megállapodásokból a partnerek. Erősítenünk kell a piaci hozzáférési stratégiát, a harmadik országok kereskedelmi akadályai kapcsán a közbeszerzéseket is meg kell vizsgálni, meg kell erősíteni. Annak biztosítására, hogy a feltörekvő piacok legalább annyira nyitottak az EU beszállítói, szállítói számára, mint harmadik országok számára. Tovább menve nagyobb hangsúlyt kell ten, helyeznünk harmadik országokban a fegyelmezett állami támogatások rendszerére. Európának meg kell nyitnia a növekedési, a munkahelyteremtési lehetőségeket, különösen a fejlődő világban. Én a bizottság közleményében erre vonatkozóan majd a későbbiek folyamán konkrét javaslatokat fogok tenni. Egy új kereskedelempolitikai közlemény kapcsán Tahani és Barnier kollégáim új iparpolitikát készítenek elő az elkövetkezendő évekre, ugyanis következetességet kell biztosítani ezen politikák és a kereskedelem politika között, hiszen a külgazdasági politikánknak ezek a sarkkövei. Az én célom a következő ami az új kereskedelmi politikai közlemény elfogadását illeti, ezt október körülre tervezem, és most várom önöktől, elnök úr, illetve kedves képviselők, hogy hol látják a hiányosságokat a kereskedelem politikánkban, hogyan lehet ezt továbbfejleszteni, hogyan lehet ezt az új kihívásokhoz jobban igazítani. És már előre is megköszönöm hozzájárulásaikat, amit igen értékesnek tartok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor megnyitom most a vitát. Első körben a politikai frakciók képviselői kapnak szót, a néppárttal kezdenénk nyilván, amennyiben készen állnak. Tisztelt biztos úr, elnézést, hogy későn érkeztem, de egy kicsikét furcsa a mai nap. Néhány részletre szeretnék kitérni. Úgy gondolom, hogy amikor az új külgazdasági stratégiáról beszélünk, akkor először azt kell megvizsgálni, hogy a korábbi stratégiából mi valósult meg. Ha megvizsgáljuk globális Európát, ennek a témának én voltam az előadója, akkor meg kell állapítani, hogy számos területen sajnálatos módon nem voltunk elég eredményesek. Például a WTO-ban nem sikerült előre jutnunk, ugyanakkor viszont a Doha fordulót sikeresen sikerült lezárni, Ennél valamivel ambiciózusabb megközelítésre lenne szükség azonban. És a jelenlegi helyzetben a kereskedelmi, a szabadkereskedelmi megállapodások terén kéne tovább lépni. Számomra fontos, hogy kivel tárgyalunk, mely piacok jelentenek prioritást, ahol, ahol a leghúsba vágóbbak az érdekeink nyilvánvalóan ezekről nem szabad lemondanunk. Harmadsorban pedig hogyan lehet úgy alakítani ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat, hogy ne legyenek ellentmondásosak egymással. Mit értek ez alatt, amikor például Indiával tárgyalunk? Itt India kifejtette, hogy bizonyos területeken kivételes szabályozásokra tartana igényt, ami számomra különösen fontos, hogy most akár Indiával, akár más partnerekkel tárgyalunk, vagy kötünk szabad kereskedelmi megállapodásokat, akkor a kivételek esetében egyértelmű határidőket, kifutási időket határozzunk meg, akár egy konkrét évben, vagy pedig valamilyen referencia értékhez kötve az egyes ágazatokban. Egyes ágazatokban eh, igen drámai növekedést tapasztalunk Indiában, Kínában, Brazíliában vagy eh, Argentínában, tehát számomra teljesen eh, észszerűnek tűnne, hogy a megkötendő szabadkereskedelmi megállapodásokban figyelembe vegyük azt, hogy már most számoljunk azzal, hogy más régiók is ilyen növekedési pályára állhatnak. Úgy tűnik, hogy a bizottság számára gondot okoz, hogy a kereskedelmi partnereink számos dolgot ingyenesen tudnak forgalmazni, és gondolhatok itt fegyverekre, vagy az általános preferencia rendszerre. Ezeket a szabályokat kellene felvizsgálni a következő években ezeket kellene felvizsgálni, illetve átdolgozni, mégpedig úgy, hogy ezek a partnerek, például India, nem mondhassa azt, hogy az általános preferencia rendszer keretében már szabályozzuk ezeket és ezeket az ágazatokat, miért kellene az európai piacokat e tekintetben, vagy ezeken a területeken megnyitni. Az általános preferencia rendszerben figyelembe kell venni azt, hogy a feltörekvő gazdaságok ne nyerészkedhessenek egyes területeken. Ha gondolok itt például az öböl országokra, az automatizmusokat a jövőbeni kereskedelmi stratégiában legalábbis át kéne gondolni. Ugyancsak fontos lenne, hogyha a jövőbeni kereskedelem politikai stratégiában az egyes területeket megfelelő védelemmel látnánk el. Ezek a viták már hosszabb ideje zajlanak. És azt is meg kell vizsgálni, hogy más szakpolitikákat hogyan lehetne jobban felhasználni. Gondolok itt például a nyersanyag stratégiára, a bizottság eh, nyersanyag stratégiájára, amiről két évvel ezelőtt a parlament már állásfoglalást adott ki, de más szakpolitikákat is sokkal intenzívebben kihasználhatnánk. Tehát például a környezetvédelmi politikának is támogatni kéne a kereskedelem politikát, vagy a fejlődési politikának ugyanilyen szerepet kéne kapnia, tehát még egyszer, fontos megvizsgálni, hogy egyéb szakpolitikákat hogyan lehetne, a, ideértve az iparpolitikát, a környezetvédelmi, a külpolitikát, a szomszédsági politikát, hogyan járulhatnak ezek hozzá jobban a kereskedelem politikához. A stratégiában ezt is figyelembe kéne venni, és örülnék, hogyha erre vonatkozóan minél előbb kaphatnánk öntől egy írásos anyagot, és eh, informális módon felvehetni ebbe a hozzászólásainkat, észrevételeinket. Hiszen az EP-nek is a Lisszaboni szerződés nagyobb szerepet szán a kereskedelem politika alakításában. Most megadom a szót a szocialisták frakciójának. Ki, ki, ki szól a frakció képviseletében? David Martin. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egyetértek Kaspari úrral, hogy az eredményeink a dohai forduló keretében csalódást keltettek. A bizottságnál már többet nem tudunk elérni Dohával kapcsolatosan, partnereink, az amerikaiak, a brazilok, az indiaiak inkább felelősek azért, hogy nem tudtunk előrelépni Dohában. De ami a szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó stratégiánkat illeti, elindultunk ezen az úton, van egyfajta stratégiánk, ez nyilvánvaló a tekintetben, hogy melyek azok az országok, régiók, amelyeket be kívánunk vonni a tárgyalási folyamatba, de még mielőtt létrejött volna ez a szakbizottság a parlamenten belül, volt egy ipari kereskedelmi bizottságunk, és szeretném, hogyha inkább látnánk egyfajta ipari kereskedelmi szempontból ezeket a kérdéseket, a bizottságnak, az Európai Bizottságnak ki kellene választani a bizonyos iparágakat, ahol van versenyerő előnyünk, stratégiai érdekünk, és a kereskedelmi egyezményekben éppen ezeket az érdekeket kellene érvényesítenie. Azt kellene néznünk, hogy melyek azok az országok, amelyekkel ezekben az iparágakban előremutató módon együtt tudunk működni. Múlt héten a plenáris ülésen Cassie Ashton azt mondta, hogy a kül, külpolitikánkban az emberi jogok legyen az a fonál, amely végigvezet minket, és a kereskedelem politikában is így, így kell gondolkodni, és bennem néha felmerül, hogy van-e értelme annak, hogyha emberi jogokról tárgyalunk, hogyha nem vagyunk igazából következetesek abban, hogy hogyan érvényesítik ezeket a kereskedelmi megállapodások összefüggésében. És ha megengedi elnök úr, beszélnék a méltányos kereskedelemről is. Az előző parlament és az Euró- előző Európai Bizottság a kereskedelmi főigazgatóságon valamit próbált tenni, mást a fejlesztési főigazgatóságon. Volt egy kis ellentmondás, és Peter Mendelssohn úgy gondolta, hogy úgy lesz majd a koordinátora a méltányos kereskedelemre vonatkozó kezdeményezéseknek, próbált következetességet biztosítani. Jó volna, hogyha a mostani bizottság is folytatná ezt a munkát, hogy a fenntartható fejlesztést ezzel az EU-s politikával is tudjuk támogatni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. És a liberálisok nevében Metin Kaza, de a Rinaldi inkább. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, a beszámolóját. A kereskedelmi politika főbb vonalairól az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy figyelembe kell venni más vitákat is, amelyek itt az Európai Parlamentben folynak, sőt az Európai Parlamenten kívül folyó vitákra is oda kell figyelni. A Lisszaboni szerződés érvényben lépte óta számos vita indult itt elsősorban két nehéz vitára szeretnék utalni. Itt elsősorban, ha a fejlődésről beszélünk, meg kell nézni azt, hogy milyen eszköze is vannak a külpolitikánknak, a külső tevékenységekben, és hogy milyen valódi eszközökkel rendelkezhetne az Európai Unió a külső tevékenysége terén. Ez egy nagyon felelősségteljes terület. Mindenképpen figyelembe kell venni a különböző hatásköröket is. Azt hiszem, hogy a szerződés ezt tisztázta. Három kérdésem lenne. Az első, hogyan lehet a szinergiákat megerősíteni? Hogyan lehet, milyen területeken lehet jobban integrálni a tevékenységet? Vagy más területen hogyan lehet a fejlődést biztosítani, anélkül, hogy rendszeresen konzultálni kelljen? A második kérdésem egy konkrét kérdés a GSP és a GSP plusszal kapcsolatosan a különböző területeken hol is tartunk jelenleg a például Sri Lankával kapcsolatosan hozott a tanács egy döntést, amelyet a bizottság ajánlása után tett meg. Ezzel kapcsolatosan egy utolsó értékelésre került sor. Talán elmondaná nekünk, hogy mi is a helyzet ezen a tették Sri Lankával kapcsolatosan a GPC pluszt. Nem tudom, hogy politikai szinten a bizonyos hibákért nem kellett -e magas árat fizetni, ami Izraelt és Palesztinát illeti. Azt hiszem, hogy szintén léteznek kereskedelmi eszközök. Ön is beszélt például a palesztin termékekhez való hozzáférésről már. Aztán szó van arról, hogy befagyasztjuk a kapcsolatainkat a Izrael-el az együttműködés és társulási folyamatokban figyelembe véve természetesen az utóbbi eseményeket ebben a régióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó volna két csoportra osztani a frakciókat, hogy a kérdések és a válaszok között köz, szorosabb legyen a kapcsolat, vagyis most megadom majd a következő felszólalás után a lehetőséget a válaszra. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ki kell fejlesztenünk egy új stratégiát, ön is mondta, biztos úr, hogy mindenképpen tudni kell azt, hogy honnan indulunk el, hogy mik voltak az előző stratégiák, mire lehet alapozni. Ugye az utóbbi három évben élelmiszer válságra került sor, itt elsősorban a mezőgazdasági termékek válságát láttuk a világpiacon, aztán energiaválságra került sor, aztán itt van a szociális válság. Most válaszolni kellett ezekre a válságokra is. Az utóbbi fázisban nagyon aktív volt bizonyos ágazatokban a segítségnyújtás, a támogatás, az állam segítségnyújtása. Például láttuk azt, hogy mennyire fontosak voltak a hitelnyújtási aspektusok, például amikor a az európai ipart próbálták meg rövid távon is támogatni. Ezzel egy időben a nyilvános vitákban ugye azt látjuk, hogy ha a globalizálódásról beszélünk, a dömpingről beszélünk, a fiskális dömpingről, a pénzügyi dömpingről, a környezeti dömpingről, akkor még nem igazán látjuk azt, hogy hogyan lehetne mindezt lefordítani iparpolitikára, kereskedelmi politikára. Tehát azt szeretném tudni, biztos úr, hogy milyen mérleget vannak meg, mik az utóbbi évek válságainak a mérlegei. Természetesen ugye azt mondják, mi is azt mondjuk, hogy a kereskedelmi tevékenység ki tud vezetni bennünket majd a válságból, de nem tudom, hogy a kereskedelem liberalizálása mennyiben segíthet abban, hogy ez a válság bekövetkezett. Számunkra úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi szolgáltatások liberalizálása igenis hozzájárult a pénzügyi válsághoz nemzetközi téren az utóbbi két évben. Ön említette, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy sok esetben az a benyomásunk, hogy az európai strukturális politikák, legyen az halászati, ipari, mezőgazdasági politika. Tehát, hogy ezek olyan politikák, amelyek mindenképpen a globalizációt kell, hogy elősegítsék a halászati téren. Nekem azt mondták, hogy olyan halászati politikára van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy a halászati termékek liberalizálását előtérbe helyezzük világszinten. Tehát én úgy gondolom, hogy sok esetben a szabadkereskedelmi egyezmények nem teszik lehetővé a evidens európai választást a iparpolitika területén. Tehát az a kérdés, hogy akkor, amikor bizonyos ciklusok nem működnek, milyen lehet az európai multi, multi szinten, tehát a több rétegű szinten, milyen lehet az európai stratégia? Most itt az AKC országok ban vagy azokon kívül milyen fenntartható kritériumokat lehet példaként felhozni annak érdekében, hogy a kétoldalú tárgyalások bizonyos alapvető kritériumokon alapuljanak. Továbbá hogyan lehet integrálni a jelenlegi kereskedelmi politikába az állami támogatásokat. 500 milliárd dollárral próbálták meg a foszilis energia szintjén támogatni a jelenlegi folyamatokat bizonyos ágazatokban. Ami a módszert illeti, a módszertani dolgokat, tudjuk, hogy a koreai témával kapcsolatosan nagyon sokat tettek, tett a bizottság. Hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a Mercosurral a tárgyalások fellendüljenek, és ne ismétlődjön meg mindaz, ami már a múltban bekövetkezett politikai szempontból azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne a Mercosur kapcsán is a parlamenttel konzultálni. Elnök, akkor kérem, hogy válaszoljon erre a négy hozzájárulásra, kérdésre. Elnök úr, tehát én úgy értettem, hogy ennek a találkozónak ugye az a lényege, hogy kérdéseket kapok a képviselőktől, és ezekre válaszolok a közlemény értelmében, amelyet jelenleg készítünk elő. Tehát nem igazán konkrét kérdésekre szerettem volna válaszolni. Például Janik Zsadó utóbbi felszólaló kérés, kérdésére a Mercosurral kapcsolatosan. Ugye a kollégiumban azt a döntést hoztuk, hogy a tárgyalásokat felújítjuk, és én el is mondtam már ebben a szakbizottságban az ezzel kapcsolatos véleményemet, a tanács pedig azt mondja, jó, hát ezt elkezdtétek, nem informáltatok bennünket erről, csak a kereskedelmi szakbizottságon belül volt erről szó. Tehát úgy tűnik, hogy most a tanácshoz képest a parlament előnyben volt ebben a témában, mellesleg a tanács emiatt bosszankodott is, és el is mondták a tagállamoknak, hogy előzetes konzultációra van szükség, mert nem értenek bizonyos dolgokkal egyet. Én személyesen megpróbálom minden intézmény hatáskörét tiszteletben tartani, de természetesen azt várom el, hogy a mi hatáskörünket is tartsák tiszteletbe a Mercosurral kapcsolatban létezik egy mandátum, és ezen mandátum keretén belül indítottuk el a tárgyalások újrafelvételét. Természetesen erről informálni kell a parlamentet, de semmiféle probléma nincs ezzel kapcsolatosan. Tiszteletben tartjuk az önök hatáskörét is, de a bizottságnak is megvan a saját mandátuma, saját hatásköre, és ezt az intézményes háromszöget megfelelő módon kell működtetni, és tiszteletben kell egymást tartanunk. Tehát itt a parlament, a bizottság és a tanácsról van szó. Euh, donc, euh, tehát jobb lenne, hogyha tehát tiszteletben tartanák a különböző hatásköröket, és ez így sokkal jobb, jobb lenne a jövőben. Nos, ami a dömping kérdést illeti. Euh, úgy, gondolja, úgy gondolják, hogy a pénzügyi problémák, a válság részben ugye, bizonyos okok miatt elindult, és hát én nem tudom igazából. Hát lehet, hogy ez, ez egy meg, meggyőződés kérdése, de én, én úgy gondolom, hogy igen, a pénzügyi intézmények hát ott vannak, valószínűleg ők okozták a, a válságot, de most ehhez a deregulációt ehhez kapcsolni, hát nem is tudom, mit is mondjak. Én szerintem itt valami, tehát megváltozott a pénzügyi intézmények jellege, a pénzügyi intézetek igazából vállalatokká váltak a fee business foglalkoznak leginkább. Szolgáltatásokat nyújtanak a társadalomnak, az iparnak, különböző ágazatoknak. Tehát itt, itt lényegében most már banki szolgáltatásokat nyújtanak, tehát a pénzügyi intézetek természete, jellege megváltozott. Hát nem igazán hiszem, hogy ezen szakbizottság hatáskörébe tartozik ez a téma igazából, de mind ennek köze van a Bázel 1-hez, a Bázel 2 követelményekhez, a napi értékelésekhez, mármint a banki termékek napi értékeléséhez, egyfajta rettenetes volatilitás jött létre, és ez valószínűleg a pénzügyi piacon is egyfajta egyensúly hiányt okozott, és itt nem deregulációról van szó, hanem egy a, a szabály, szabályzás volt hibás, én úgy gondolom. Tehát azért indulhatott, ezért indulhatott a, ez a válság a pénzügyi piacokon. Ezt természetesen szabályozni kell, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt szabályozott a múltban a pénzügyi intézetek helyzete. Lehet, hogy nem volt megfelelő a szabályozás, és az új fejlemények szellemében hát egy új helyzet alakult ki, most akár a, a parlament, akár a tanács ezt ilyen szempontból is kell, hogy vizsgálja. Itt nem arról van szó, hogy a pénzügyi intézetek okozták igazából a válságot, vagy az Európai Unió okozta, vagy a nem megfelelő szabályozás. Tehát itt túl könnyű lenne ezt mondani. Nos hát, hogyan lehetne a, a dohai tárgyalásokat fellendíteni, felújítani? Azt hiszem, hogy ezt nem az Európai Uniónak kell megtennie, a véleményem szerint. Volt egy megegyezés, egy megállapodás az Európai Unióra vonatkozólag 2008. júliusában, Genfben, volt egy megállapodás, és az, az USA és India között egy konfrontációra került sor, és ezért bukott meg ez az egész folyamat. Én úgy gondolom, hogy ami 2008. júliusában Genfben történt, abból soha nem lesz megállapodás igazából. Itt módosításokra van szükség, és nagyon világosan elmondtam az amerikai barátainknak is, hogy nekik kell megmondaniuk, hogy mit is akarnak a tárgyalások alapjául venni, hogy hogyan lehetne ebből a jelenlegi leblokkolt helyzetből valahogy kikecmeregni. Amikor összehasonlítjuk itt a, azt, hogy ki húzott hasznot a 2008. júliusi Genfi tárgyalásokból, akkor azt mondhatjuk, hogy Európa számára megállapodás, hát nem volt valami dicsőséges, de elfogadható volt, és hogy az Egyesült Államok sem igazán húzott hasznot a tárgyalások eredményéből. Tehát azt mondtuk, hogy mondják el, hogy mit akarnak, aztán, aztán majd tárgyalunk. Nyitottak vagyunk a tárgyalásra, de nem hiszem, hogy nekünk kellene fellendíteni ezt a folyamatot, mellesleg mivel is tennénk meg? Például a mezőgazdasági területen új koncepciókat vezessünk be? ezzel kapcsolatosan ugye sokaknak lenne véleménye, megjegyzése. Ugye nagyon sokat várnak a bizottságtól. Ugye azt mondják, hát kezdeményezzék a, a tárgyalások felvételét, felújítását. Tehát ez egyfajta ö, guillotine. Hát ö, én Európáért nagyon sok áldozatot vagyok képes hozni, de azért még szeretnék élni egy ideig. Ami a Free Trade Agreements, tehát a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti. Például fenntartható kritériumokat ki tudunk alakítani, és ki tudunk kényszeríteni? Hát igen, én úgy gondolom, hogy erre, ez, ezekre lehetőség van. A, az iparpolitika egyik fontos vektora mindenképpen ez, de olyan piacokra kell kijutni, ahol van vásárlóerő, ahol a fejlődés adva van. Mert ugye a 2020-as stratégiában azt is kérik tőlünk, hogy új piacokat nyissunk meg az európai vállalatok számára. Tehát mindezt összevetjük a fenntarthatóságot, a szociális haladást, a társadalmi haladást, a horizontális fejlődést, és így tovább a növekedéshez is hozzájárulunk, az iparpolitikánk stratégiáit kidolgozzuk, és így tovább. Tehát most ki fog arról dönteni, hogy mik a legfontosabb vektorai az iparpolitikának? Az ipar? A kormányok? Ki, kik, kik, fogják, kik fognak dönteni mindenről? Én azon vagyok, hogy hogy a gazdasági ügynökségek, a vállalatok, az ipar, hát e, nekiknek is, nekik is lesz e, mondandójuk azért ezen a területen, ugyanis ki kell dolgozni, hogy milyen ágazatokban szeretnénk a fejlődést előrevinni. A Európában ugye azok a, az ágazatok működnek jól, amikor is az ipar ágazatokban hozhatták meg saját maguk az iparágak számára a döntéseket. Ami a foszilis energiákkal kapcsolatos támogatást, segítségnyújtást illeti. Hogyan lehet ezt a kereskedelmi politikába integrálni? Igen, hatalmas támogatásokat nyújtottak foszilis energia területen, de azt hiszem, hogy ezek inkább az iparnak adott támogatások voltak, függetlenül az energetikai ágazattól. Tehát, hogy ha holnap más energiaforrásokat fedezünk fel, akkor úgy gondolják, hogy azonnal le fognak csökkenni a támogatások? Én azt hiszem, hogy még inkább növekedni fognak. Ott van például a szélenergia. Hogyha megnézzük pénzügyi szinten, sok, még nagyobbak a támogatások a szélenergia területén, mint más energetikai területen azt hiszem, hogy ezt mindig figyelembe kell venni, hogy a támogatásra szükség van, hogy ne veszítsük el a versenyképességünket. Hogyha ugye kritizáljuk a helyzetet, hogy 100, 500 milliárd eurót kapott a foszilis energia, akkor ez ez az, azt is jelenti, ugye, hogyha más, más területeket újítanak például a kutatásban, akkor, akkor, akkor sem csökkenne ez. Sőt, persze a foszilis energia területén nagyon sok a hátrány, az igaz, de ott van az atomenergia is. Az atomenergia után végül is a foszilis energia a legolcsóbb aztán tudjuk az atomenergiával kapcsolatos problémákat, ismerjük. No, a Mercosurral kapcsolatban, hát akkor azt hiszem, hogy már válaszoltam ugye a kérdésükre. David Martin több energiára van szükség az ipar és a kereskedelmi politika között. Igen, ez valószínűleg így igaz. De természetesen meg kell határoznunk, hogy mi az iparpolitika. És én azt tapasztalom, az ipari ágazatok képviselői gyakran meglátogatnak, joguk van erre, de nem csak joguk, hanem hasznos is ez, és nagyon érdekes, tanulságos számomra. És mindegyik úgy gondolja, hogy stratégiai ágazat. Eddig nem volt olyan iparág, amelynek a képviselője úgy látogatott volna meg engem, hogy azt mondja, hogy nem stratégiai ágazat, ezt komolyan mondom. Persze döntéseket kell hoznunk, választanunk kell. Az emberi faj olyan, hogy nem szeretünk döntéseket hozni és egyetértek azzal, hogy ha emberi jogi záradékokat illesztünk a megállapodásokba, akkor ezeket érvényesíteni is kell valóban. Ezt tesszük most például Sri Lankával. És azt kell mondanom, hogy az a benyomásom, hogy nem minden tagállam vélekedik erről ugyanúgy. De ha így járunk el, akkor úgy gondolom, hogy ha komolyan akarunk gondolkodni, akkor döntenünk kell, vagy nagyon szigorúak az emberi jogi feltételek ezekben a megállapodásokban, és akkor nagyon nehéz lesz a végrehajtás, vagy talán jobb, ha egy kicsit lazábbra hagyjuk a megfogalmazást, és akkor valóban végre tudjuk hajtani. Úgy érzem, ezzel előtt a választás előtt állunk. A horizontális záradékok, a munkaerőpiacsal hasonló kérdésekkel kapcsolatosan. Ezekkel kapcsolatosan az az érzéke, benyomásom, hogy megpróbálunk olyan megoldásokat találni, amelynek aztán a végén az derül ki, hogy a két fél különbözőképpen tudja ezeket értelmezni. Lehet, hogy legyünk egy kicsit kevésbé ambiciózusak a megfogalmazásban, de hajtsuk végre ezeket a megállapodásokat, szabadkereskedelem. Készen állok arra, hogy a koordinációt elvégezem, igen, ha erre felkérnek erre a feladatra, nincsen ellenvetésem, de aztán egy másik vita tárgya volna az, hogy mi történik a harmadik országbeli országokkal, az LDC-kkel. Ez nem annyira vámtarifákról szól, ez egy sokkal összetettebb kép. egyfajta tanulási folyamatra van szükség a kereskedelemmel kapcsolatosan, ami túlmutat a méltányos kereskedelmen. Kértem számokat és erről számadatokat, az ásványi kincsekről, földgázról, kőolajról, az afrikai kereskedelmi számokról igazából nem találunk több adatot ezzel kapcsolatosan. Nicolò Rinaldi hogyan függnek össze a külpolitikával a kereskedelmi kérdések. Úgy gondolom, hogy ha megvizsgáljuk a nemzetközi porondon felhasználható súlyunkat, bevethető hatásunkat, úgy gondolom, hogy a kereskedelem politika az egyik legfontosabb eszköz, amely rendelkezésünkre áll. Szoros együttműködésben kell működnie a külpolitikának és a kereskedelempolitikának. Ez nem probléma. Az egyik előny az, amit Keti Esten is említett, és amikor napi problémákat egyeztettünk, ezekről mindig hasonló volt a megközelítésünk, és ez a fajta integráció azt hiszem nem lesz probléma. A GSP és a GSP Plus az általános kereskedelmi kedvezmények rendszere. Uh, so we will come, uh, we are presently in the Jelen pillanatban folynak a konzultációk, és nem sokára megszületik a GSP plusszal kapcsolatos javaslatunk. Remélem, hogy ezt a munkát még jövő év vége előtt le tudjuk zárni. Bizonyára mindenki számára ismeretes, hogy egy egyszerű, tovább gördülő megoldást választottunk. Remélem, hogy együtt tudunk ebben működni, és jövő év végéig megoldást talál ez a kérdés. Mit tehetünk a kereskedelmi politikai eszközökkel Izraellel összefüggésben? Vannak ilyen lehetőségeink, az Európai Parlamenten belül is van erre gyakorlat, hagyomány. Az egyes a társulási megállapodás Izraellel, ez is egy ilyen eszköz, amikor Spanyolország és Portugália csatlakoztak, akkor Izrael kénytelen volt beleegyezni, hogy a megszállt területek közvetlenül exportálhassanak az Európai eh, Unióba. A tagállamok és a bizottság megállapodtak egy vámmentes eh, megoldásban a palesztin területekre nézve. Ezen dolgozunk most, és bizonyára tudunk majd mást is tenni, de persze itt is döntés előtt állunk. Amikor döntünk, a palesztinok tekintetében általában az ilyen döntések kapcsán Izrael kapcsolatosan is döntésre kényszerülünk. Nyilván a nyomás jelen van, és politikai akaratra, bátorságra van szükség, hogy ezeket a döntéseket meghozzuk, de bizonyára van lehetőség ilyen döntésekre. DDA, uh, Mr. Kaspari. DDA, Kaspari úr erre már reagált, vagyis hogy milyen országokkal akarunk tárgyalni ebben a kérdésben. Valóban igaz, hogy amikor a GSP-t, a GSP Plus-t vizsgáljuk, akkor sokkal nagyobb szelekcióra van szükség. Ennek az eszköznek csak akkor van értelme, ha szelektív. Még nem eléggé szelektív, éppen ezért egy egyszerű szabályt dolgoztunk ki, hiszen figyelembe kell vennünk több országnak is a helyzetét, akik részt vesznek ebben a folyamatban. Aztán van írásos dokumentum ezzel kapcsolatosan, vagyis amit konzultációra bocsátottunk, létezik. És önök is elérhetik, tanulmányozhatják, de amint készen áll majd a közlemény, akkor készen állok arra, hogy megtárgyaljuk a szakbizottsággal ezt, még mielőtt a kollégium elé kerül döntésre. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon elszaladt az idő, egy kicsit bele kell húznunk, hiszen nem csak a frakciók kívánnak kérdezni, hanem van még néhány kérésünk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ennek a meghallgatásnak a legfontosabb célja az, hogy tisztázzuk az orientációkat, a prioritásokat, amelyeknek szerepelniük kellene a következő évtizedben az EU stratégiájában a foglalkoztatás és növekedési 2020-as stratégia keretében, amelyet az Európai Tanács már elfogadott. Robert Sturdy, éj Köszönöm szépen, elnök úr. Feltételezem, hogy csak a koordinátorokhoz szólt ebben a szakaszban. Kérem az őszinte véleményét a biztos úrnak. Elégedett vagyok a válaszaival, de úgy látom, hogy minden önhöz tartozik, pénzügyi szabályozás, atomenergia, stb. Hát ez nagyon nehéz feladat. Ami a pénzügyi szabályozást illeti, van egy kérdésem. Véleményem szerint, lehet, hogy tévedek, volt már elég sok jogszabály, nem feltétlenül jó jogszabályok, Viszont az Egyesült Királyságban, hiszen csak erről beszélhetek, nem volt elég jó eljárás, nem volt elég fegyelem az intézmények részéről. Tehát én mindig aggódom, amikor a több jogszabályról beszélnek, hiszen általában minél több a jogszabály, annál nehezebb betartatni azokat. Érdekelne, hogy mi a véleménye arról, hogy, illetve mi az elképzelésük a további megszületendő jogszabályokról. Véleményem szerint nincsen szükség olyan jogszabályokra, amelyek tovább szűkítik a vállalkozások mozgásterét, hiszen pontosan most van meg az a lehetőség Európának, hogy csökkentse eladósodottságát. Azután a koreai szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatosan én úgy látom ezt, hogy a jövőre nézve ez fajta, egyfajta példa a szabadkereskedelmi megállapodásokra, modell. Persze ebben eltérhetnek a vélemények. Jó lehetőség ez arra, hogy jól, jó kezdet legyen, és a parlamentnek erre megvan most minden esélye. Doháról beszélt már, én Daniela teljesen egyetértek ebben. Valóban úgy gondoljuk, hogy a Dohai forduló túléli a következő időszakot. Az Egyesült Államok valószínűleg a legprotekcionistább gazdaság az egész világon, még protekcionistább Christopher, mint az Európai Unió, vagy akár Svédországot is említhetjük. De gondolja, hogy van itt még esély, hiszen egyre inkább kétoldalú megállapodásokkal találkozunk, mint több oldalúakkal beszélhetnék a mezőgazdaságról is. Tehát egyszerűen érdekel, hogy ön mit gondol, mi ennek a tárgyalásnak a jövője. Hamel Charles eh, Guer. Oh, Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a eh, biztos úrnak, hogy ismét lehetőségünk nyílik arra, hogy önnel eszmét cseréljünk. Szerintem nem lehet azt mondani, hogy eh, nem áll készen arra, hogy meghallgassa a szakbizottságunk véleményét. Tehát ön tőlünk akarja hallani, hogy mi hogyan látjuk a stratégia jövőjét a kereskedelem politika területén, és hogy ezeket a hozzászólásokat komolyan venné. A legtöbb téma, ami minket foglalkoztat, már szóba került, így például többek között a WTO-ban történő előrelépés, a különböző kritériumok, ami a kereskedelmi politikai vagy szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, és nem várhatjuk el a biztostól, hogy most valami varázs megoldásokat tárjon elénk. Ezeket a részleteket a stratégia kapcsán végig kell dolgozni és néhány alapelvet meghatározni. A közelmúltban eszmecserékre, konzultációkra került sor. Amikor Európa gazdaságpolitikájáról beszélünk, a tanács is gondolja, hogy hogyan tudunk kilábalni a gazdasági pénzügyi válságból. Vannak-e itt bizonyos kritériumok, amelyek mentén az egyes eszközöket végig kellene gondolni? el kell dönteni, hogy az eddigi gazdaságpolitikát követjük-e, vagy pedig bizonyos területeket átgondolunk. Ami pedig a, társ, a partnerségi kapcsolatokat illeti. Itt most csak a versenyképességre gondolunk, a mi vállalkozásaink jövőjére, a polgárok, a munkavállalók munkahelyére az egyes tagállamokban vagy pedig csak úgy működik-e, hogyha a brazil, csilei, kínai, koreai munkavállalók számára is valami plusz várunk el ezektől a megállapodásoktól. Szociálisan is fel, a fenntarthatóságra kell törekedni a munkaerőpiac, illetve a környezetvédelem tekintetében. Gondoljunk csak a mexikói öbölben a közelmúltbeli katasztrófára. az ökológiai fenntarthatóság kritériumát például figyelembe kell venni az USA-val lefolytatandó jövőbeni tárgyalások során, vagy a Kanadával kötendő megállapodás kapcsán hogy az olaj kitermelés kapcsán hogyan érvényesüljenek a környezetvédelmi kritériumok. Szerintem ezeknek a kérdéseknek komoly szerepet kell szánni a partnerségi kapcsolatban és a WTO keretei között. Éppen ezért újra kéne gondolni az egész mandátumot, hogyha az USA nem kész bizonyos dolgokat megnyitni, akkor ezeket a tárgyalásokat új megvilágításba kellene helyezni. haben Sie vor, auch über die Global Governance Ami pedig a globális irányítást vagy a kormányzást illeti, ezt is újra kéne gondolni új struktúrák mentén. Milyen szerepet szánunk az EU-nak a koordináció terén, a WTO-ban, az UNCTAD-ban és hasonló nemzetközi fórumokon. Konstruktívan járulna ez mind hozzá az elkövetkezendő 10-20 év kereskedelmi politikai stratégiájához? Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon rövid leszek. Először is gratulálok biztos úrnak, hogyha megengedi, és nem tartja ezt szemtelenségnek. Nagyon uh, világosan és nagyon professzionálisan fogalmazta meg véleményét. Ez óriási nagy fejlődés az elődjéhez képest, aki most aztán eh, a szörnyű teljesítménye után főképviselővé avanzsált. Korábban David Martin szokásos ékes szólásával és bájával említette az emberi jogok kérdését. Mindannyian támogatjuk az emberi jogok érvényesülését. A probléma az, hogy az emberi jogok alá bármit érthetünk, amit csak akarunk. David Martin azt is tudja, amit sokan nem, hogy az Egyesült Királyságban az emberi jogokat egyfajta kartának értékeli a bíróság, és a kereskedelem politika tekintetében Sri Lanka olyan ország, amely nagyon fontos az Egyesült Királyságnak, úgy érezzük, hogy méltánytalan büntetést szenved el az emberi jogok nevében. Szeretném eh, feltenni a kérdést a biztos úrnak, hogy beszéljen kicsit világosabban arról, melyek a tervek, milyen terveik vannak a biztos úrnak, illetve a kollégáinak a kereskedelmi területen, hogy a GSP Plus preferenciát visszakívánják-e adni Sri Lankának. A kérdésem továbbá, hogy van-e olyan szándék, hogy Sri Lanka mellett más országokat is ilyen módon büntetés alá vonjanak, ilyen szubjektív kritériumok alapján. Végül pedig azt szeretném még megállapítani, hogy számunkra aggályt okoz, hogy az Egyesült Királyságban és más EFT országokban a kereskedelmet megvénítja majd más személyek politikai napirendje, és nagyon szeretném, hogyha a válaszában erre a kérdéskörre is kitérnek. Köszönöm. Szerintem most a következő hozzászólás lehetőségét Deva képviselő úrnak kéne megadni. Egy nagyon rövid hozzászólást kérem. Köszönöm. Mindig nagy örömöm, örömömre szolgál, hogy nemes kollégákat, kollégák kérdéseit meghallgassam a biztos úrhoz. A Fejlesztési Bizottság amelynek Éva Jolly az elnöke, ennek a szakbizottságnak én vagyok az alelnöke. A bizottság által kezdeményezett konzultáció keretében a fejlesztési szakbizottságnak is feladata a szerződés vonatkozó cikke alapján a fejlődő országokban a szegénység felszámolása érdekében munkálkodnunk. A bizottság nyilvános konzultációs folyamatában felmerültek-e kérdések a résztvevők felé, vagy ő részükről, e- ezzel kapcsolatosan. A konzultáció eredménye gondolom névtelen lesz, minden esetre mi azt szeretnénk, hogy ez a folyamat ennél átláthatóbb lenne, tudnánk, hogy ki mit mondott, így mi is hatékonyabban vehetnénk részt, és járulhatnánk hozzá ehhez az ügyhöz. És akkor most megadnám a biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon a második forduló kérdéseire. Egyrészt a képviselőknek, másrészt a fejlesztési szakbizottság képviselőjének. Először is kezdeném Sturdy úr kérdésével. Tudja, hogy a bizottság most dolgozik a pénzügyi szabályozókon. Ez nem, ugye nem az én illetékességi köröm, de a pénzügyi válság okairól nyilván hosszasan lehetne vitatkozni, de talán erre most nem kéne belemenni. Szerintem a Koreával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás jó. Ez a szabadkereskedelmi megállapodások új generációját indítja el. Az Azonban nem minden tárgyaló partnerünk vagy kereskedelmi partnerünk van ugyanolyan szinten, mint Dél-Korea ami egy érett piacnak nevezhető, a lefedett területek, a vita rendezési fórumok és egyéb kritériumok mentén. Ugyanakkor meg vagyok győződve, hogy előbb-utóbb tető alá tudjuk hozni a dohai megállapodást. Én nem hiszem, hogy az Egyesült Államok megengedheti magának, hogy egész egyszerűen lesöpri ezt a napirendről. Az időközi választásokra jövő év elején kerül majd sor, tehát várhatóan ez előrelépést hozhat miközben a szabadkereskedelmi tárgyalásokat a többi partnerrel folytatjuk, ez is pozitív hatással lehet. A gazdaságpolitikai eszközök újragondolása, a kereskedelempolitika a partnerségről szól, valóban. Ha megnézzük a dél-koreai szabadkereskedelmi megállapodást, akkor ezt látjuk abban is. Jelenleg tárgyalunk Indiával, az egyéni és kollektív munkajogokról. El kell ismerni azonban, hogy nem mindenki gondolkodik ezekről a dolgokról úgy, mint az Európai Unió vagy az Európai Bizottság. Nyilván nem várhatjuk el, hogy a földgolyón mindenki egy eszmét valljon. What issues should be included uh, in uh, specific free trade agreements? Az egyes szabadkereskedelmi megállapodások nyilvánvalóan uh, a specifikumot rész figyelembe kell, hogy vegyék. Itt említette az mexikói öbölben bekövetkezett katasztrófát, ugyanennek nem vagyok szakértője. Ha jól tudom, ez érinti az Egyesült Államok felségvizeit is. Uh, nem tudom elképzelni, nem tudok elképzelni egy olyan energiaforrást, eh, ahol minden tökéletes és semmi nem eh, semmiféle hibára vagy kudarcra nem kerülhet sor. A nyílt tengeren is vannak ilyen létesítmények, nyilván ezt is meg kell néznünk. Ez egy drámai esemény volt, ez teljesen nyilvánvaló. Ami igen komoly vitákat fog még gerjeszteni az ilyen jellegű létesítményekre vonatkozóan, de ugyanez vonatkozik a Tarsandre Kanadában. Mindez pedig összefügg az energiaárak alakításával is. Nem hiszem, hogy a hátrány foltokat a közeljövőben fel lehet számolni. Ami pedig a globális gazdasági kormányzást illeti, ez egy nagyon érdekes kérdés. A g 20 keretében is foglalkozunk a globális gazdasági kormányzással. A G20 nem egy többoldalú fórum, nem egy plurális fórum. Az Európai Parlament számára ez egy ilyen hálás téma. Érdemes megvizsgálni, hogy a VTO vagy az UNCTAD milyen szerepet kaphat ezen a területen. A G20-ak egyfajta lendületet jelenthetnek a dohai forduló számára, de nem a G20-ak döntik el, hogy mi történjen. Nekük a tárgyalókat kell megfelelő mandátummal felvértezni. Nem hiszem, hogy a G20-ak hirtelen előhúznak a kalapból egy megoldást Dohára, hiszen a tárgyalásokat mindenki másképpen közelíti, meg másképp értékeli. Tehát az ilyen adhok uh, uh, struktúrákban én nem hiszek. A meglévő intézményeket kellene kellene kiaknázni. Mi legyen Sri, Lanka, eh, Sri Lankával? Kathy Ashtonnal közösen egy levelet fogunk megfogalmazni, megvizsgálandó a GSP Plus további fél évre történő felfüggesztését. Itt vannak bizonyos benchmarkok, referenciértékek, összesen 15, és megkérjük Sri Lankát, hogy mondjuk július 1-ig válaszoljanak, ami alapján a javaslatainkat elő tudjuk terjeszteni a tanácsnak. Tehát bizonyos referenciapontokat egyértelműen meghatározunk, amire választ várunk tőlük július 1-ig. Tehát most itt tartunk, igen, kiterjedt konzultációkat folytattunk a sri lankai kormányjal. Rátérve Deva úr kérdésére a Fejlesztési Szakbizottság részéről, itt el kell döntenünk. A szólásszabadság kapcsán, hogyha névtelenséget garantálunk a konzultációban, akkor az emberek többet mondanak el, nyilván az illetőknek kell eldönteni, hogy saját nevükben mit hoznak nyilvánosságra. De nyilván a szolgálatnak meg kéne ezt vizsgálnia. Ez nem egy elvi tiltakozás részemről, én nem vagyok az ellen, hogy név szerint hozzuk köz, tegyük közzé a véleményeket, hogyha ehhez az illetők hozzájárulnak. Nincsenek előre kész gondolataim ezzel kapcsolatosan, ezt majd megvizsgáljuk. Elnök, köszönöm szépen! Én szeretném fél ötkor lezárni ezt a vitát, de még vannak néhányan, összesen öten, akik szeretnének kérdezni. Elsőként Muscardini asszony a néppárt részéről. Másfél percben kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a Sri Lankával kapcsolatos válaszért. Ugye Sri Lankában választások voltak januárban, aztán nem elképzelhető, hogy július előtt vissza lehet térni a tárgyalásokra a mi szándékunk az az, hogy a bizottságtól azt kérjük, hogy az év végéig hosszabbítsa meg a már elindított támogatást. Új piacok megnyitására van szükség. Azt hiszem, ezt a biztos úr mondta, ennek kapcsán figyelembe kell venni azt, hogy mit is mondott erről az előző ciklusban az Európai Parlament. Mm, tudjuk, hogy nagyon nehéz új piacokat megnyitni, hogyha mi kis és középvállalkozásaink nem jutnak piaci lehetőségekhez tudjuk azt, hogy számos akadály létezik, amelyek nem teszik lehetővé az európai KKB-k számára, hogy jelen legyenek a világpiacain. Aztán ami pedig a fenntarthatóságot jelenti a gazdaságban. Azt hiszem, hogy a fenntarthatóságnak párhuzamosan kell haladnia a környezeti fenntarthatósággal mindenképpen javítani kell a környezetünkön, a helyzetünkön, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor éveken belül nagyon súlyos katasztrófák előtt fogunk állni. Nézzük meg, hogy mi történik Afrikában jelenleg. Tanulmányozzák a vám problémákat is, nevezetesen, hogy hogyan lehet harmonizálni a vám ügyeket az termékekkel kapcsolatosan. Most pedig Andri Kiene asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem a kapcsolatokról, tehát a külkapcsolatok és a kereskedelmi kapcsolatokról szól, és a kettő közötti kapcsolatról. Az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia a, a, az Izrael és EU közötti megállapodásra. Bizonyos politikai frakciók a parlamentben beszeretnék fagyasztani a kereskedelmi megállapodást a, izrael kapcsolatosan. Itt a, a a gázai, flottil, gázai flottilla flottillával kapcsolatos események miatt. Ön mit tud, most be fogják fogyasztani, vagy el fogják halasztani a megállapodással kapcsolatos tevékenységet, és mik lesznek a következmények? A bizottság esetleg a megállapodás alkalmazásának az átmeneti alkalmazását is, ról is dönthet. Lehetséges-e az, hogy a bizottság és a tanács egy átmeneti alkalmazásról dönt. Abban az esetben, hogyha a parlament befagyasztja a határidőket. Köszönöm szépen, Christopher Fjellner. EPP. Köszönöm szépen, e, biztos úr. Az európai kereskedelmi politika nagyon sok e, területen e, ismert, ugye, de ott van az a téma, hogy minden kivéve a fegyvereket. Én azt kérem, hogy ne legyen az a jövőben, hogy minden, kivéve a kereskedelmet. Ugye most itt mindenről szó van de e, nem kell mindent bevenni a kereskedelmi politikába, ugyanis a kereskedelmi politika már így is túl terhelt. Tehát azt hiszem, hogy ne, e, ne vegyünk bele mindent. Egy nagyon fontos aspektusa a külső dimenziónak a 2020-as stratégiában az mm, a kereskedelmi eh, megállapodások nagy fontosságával kapcsolatos. Azt hiszem, hogy a tagállamokkal a kétoldalú beruházási kapcsolatok, megállapodások is eh, nagyon fontosak. Egy keretre lenne szükség annak érdekében, hogy egy kompetens, versenyképes, erőteljes európai kereskedelmi politika jöjjön létre. Természetesen ez a kormányok és a különböző intézményeknek is feladata. De mik az ön ötletei, gondolatai ezeken a területeken elmondaná? Mert ez engem nagyon érdekel. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen a GUE képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, szeretném megkérdezni önt, hogy milyen változásokat akar bevezetni a kereskedelmi stratégiában és kereskedelmi politikában a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Ugye ugye például az éhínség, aztán a gyermekek, e, e, gyermekhalálozások nagy száma, ezek kötődnek a kereskedelemhez. Aztán ott van az új recesszió világszinten, hogyan lehet ezt kezelni. Továbbá a, a kereskedelmi kapcsolatok és a pénzügyi piacok tevékenységek közötti kapcsolatokkal, kap, kapcsolatokról. A Barózó elnök úr is szólt erről a témér, témáról már, hogy végül is önök megengedték azt, hogy a pénzügyi piacokon a, a cápák zsarolják például Görögországot, vagy Portugáliát, itt milliárdokról volt szó, itt paraziták vontak ki milliárdokat Görögország vagy Portugália gazdaságából. Ön lát itt egy ellentmondást, végül pedig egy nagyon konkrét kérdés. Miért ilyen nagy a nyomás Namibiára eh, vonatkozólag, hogy írjon alá egy partnerségi megállapodást? A, kérem, mondja az elnök, hogy fejezze be. Nagyon sok NGO-t is küldött önöknek levelet a témával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, biztos úr, még nem üdvözöltem önt. Először is örülök annak, hogy a bizottság a kereskedelmi politika terén elindított egy nyilvános vitát, és ennek július 28-án ezt le kell zárni, ezt a vitát. Tehát meghallgattak különböző személyeket, intézményeket, országokat, én szeretném azt, biztos úr, hogy ezek a, ezekre a kérdésekre a válaszok, a, a dokumentumok ne csak angol nyelven álljanak majd rendelkezésre, hanem más nyelveken is. Sok kollega beszélt a politika, politikák koherenciájáról, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és így tovább politikákról van szó. Azonban én egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, amelyre, amelyet elfelejtenek sok esetben. A kereskedelmi politika és a kutatás közötti kapcsolatra. Ugye a, ott vagyunk a piacokon, az egy jó dolog, de csak akkor tudunk jelen lenni, hogyha megfelelő technológiai termékeket tudunk a piacra vinni. Ugye itt elég nagy hátrányok vannak, és voltak. Most ön mint biztos, kereskedelmi biztos, és a többi biztos között milyen a kapcsolat például a, a kutatással foglalkozó biztos között. Mit tudnak, hogyan tudják biztosítani a technológiai fejlődést? Beszélt a szociális kérdésekről, a környezeti kérdésekről, azt mondta, hogy nem kell nagyon keménynek lennünk, hogy rugalmasnak kell lennünk. Azt hiszem, hogy egy harmadik szót is bevezethetünk, nevezetesen a progresszív, a haladó szót. Tehát uh, itt a szociális területen haladóbbnak kell lennünk. Uh, úgy tűnik, hogy a kereskedelmi politika szintjén a, a, nem a közösségi politika, hanem az egyes tagállamok politikája kerül előtérbe. Ön hogyan gondol erre? és akkor megkérem most, mondja az elnök, hogy a biztos úr válaszoljon a kérdésekre. Volt először is, először is Andrik ilyen asszony tett fel kérdést. Nos hát. Uh, az AKA megállapodásban nincs semmiféle átmeneti rendelkezés ről semmiféle szöveg. Tehát itt nincs, átmeneti alkalmazásról nincs semmiféle rendelkezés. Hogyha valamit befagyasztanak, és ezt befagyasztják, akkor be lesz fagyasztva. Fjellner úr egy kicsit provokált, provokatív kérdést tett tett fel. Tehát hogy azt mondta, hogy min, min, ne legyen a jövőben az, hogy mindent, kivéve a kereskedelmet. Én értem, hogy itt mennyire utalt arra, hogy mennyire fontos a, a munkajog, a, az emberi jogok, és így tovább. Az, az Európai Parlament nagyon sokat foglalkozott ezzel, persze könnyű tárgyalni Indiával a tömegpusztító fegyverekről, vagy az Egyesült Államokkal. Mindenképpen meg kell találni a, a kiutat a nehézségekből. A beruházásokkal kapcsolatos kérdésre a válasz. A jövő héten a bizottság közleménye közlem, közleményét el fogja fogadni a kollégium. Tehát már ott van az asztalon. És nem hiszem, hogy véle, nagyobb véleményeltérések lesznek, tehát jövő héten meg lesz a közlemény, három réte van, a, a grandfather megállapodás, aztán az engedélyezések a tagállamoknak, mármint a tárgyalások engedélyezése, a harmadik terület pedig az Európai Unió politikája, ja, hogy milyennek is kell lennie ennek a politikának. Természetesen partnerekre is szükség van, találni kell partnereket, ez a tagállamoktól is függ. Arif úr tett fel ugye még kérdést, hogy itt az utolsó kérdés az érdekekkel volt kapcsolatos, a tagállamok és a közösségi érdekek közötti kapcsolatról. Most már ugye nem lehet csak a kétoldalú megállapodásokra alapozni, a közösségi megállapodás is fontosak. A Sri Lankával kapcsolatosan azt asszony már elmondtam, hogy mit is fogunk tenni. Hogyha megfelelő választ tudunk adni még július 1 előtt, akkor ez valószínűleg a, a, azt fogja eredményezni, hogy decemberi kif, meg fogják hosszabbítani a megállapodást, de természetesen más területeken is vállalni kell a felelősséget. A tanácstól is nagyon sok minden függ, még nagyon sok mindent eh, eh, lehet tenni ezen a területen a választások után. A, ami a KKV-k a, eh, piaci hozzáférését illeti és az akadályokat ezt a témát nagyon komolyan, ezen a témán nagyon komolyan gondolkodunk, ugyanis az európai ipar 90%-át a KKV-k eh, adják, éppen ezért nagyon oda kell figyelni erre a témára, és a parlament is eh, elfogad majd jelentést a témát illetően. Ami a vámharmonizációt illeti. Nem igazán értettem jól ezt a kérdést, ugye hát megvan a vámunió, tehát ennek a tevékenységét kell alapul venni. Tehát a, a kérdést talán szemet a biztosnak kell föltenni. Higgins úr, nem első alkalom, hogy azt a konklúziót vonom le a találkozón, hogy igen, egymás között igazából nagy a véleménykülönbség, mind a kereskedelmi politika, mind pedig más területen, ugye, a, de ez a demokrácia része. Én az ön véleményét elfogadom, de teljes mértékben ellentétes az én véleményem az ön véleményével. Tehát ez önmagában nem probléma. Ugye ön azt mondja, hogy nyomást gyakorlunk Namibiára, mi nem gyakorlunk semmiféle nyomást Namibiára, de hát tudjuk, hogy mi a helyzet Afrikában elindult az IPA tevékenység, van, aki aláír, van, aki nem ír alá, a, megvan a jogi alap arra, hogy folytatódjon, folytatódjanak a preferenciális aspektusok. Tehát semmiféle nyomást nem gyakorlunk Namibiára, viszont vannak problémák, nagy problémák az IPA területén a Afrikát illetően. És az elkövetkezendő hónapokban reméljük, hogy megoldást találunk, ami pedig a, a kutatási transfereket és a kutatási eredményeket, a technológiát illeti. Nevezetesen, hogy hátrányban vagyunk a technológiai fejlődés terén. Én a kutatással foglalkozó biztossal rendszeresen tárgyalok e témában. Itt elsősorban Kínát illetően vannak olyan javaslatok, hogy ugye milyen kötelező jellegű engedélyezések lehet hivatkozni, milyen kutatások folynak a technológia területén Kínában, és hogy milyen rendszert fog ezen a területen Kína bevezetni az elkövetkezendő években. Nagyon sok mindenről ugye a társadalmi szinten döntenek, de Kínában is ugye nagyon sok a kutatási központ, de vajon a kutatási központok az eredményeiket rendelkezésre bocsátják-e a külföld felé? Természetesen ez egy nagyobb szintű vitának a részét képezheti Kínával a kereskedelmi kapcsolataink vonatkoztatva még vissza kell térni e, ezekre a kérdésekre, akár itt a szakbizottság előtt is. Nagyon-nagyon sok a, például a Kínával kapcsolatos anyagom. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárjuk az eszmecserét. Köszönöm szépen, hogy eljött a körünkbe, és hogy megosztotta velünk elképzeléseit a következő közleménnyel kapcsolatosan, amelynek témája a 2020-as kereskedelmi stratégia. Kedves kollégák, kevesebb, mint két óránk maradt, és még van öt megtárgyalandó témánk. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint fél óra jut mindegyikre. Go without uh, further... Úgyhogy további késedelem nélkül nézzük a 12. pontot, amely a parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetről. Kérem a figyelmüket. első eszmecserére kerül most sor. A fogalmazó Péter Zerstasny a ppe ből ből a néppártból, és az Inte bizottság véleményt készít a Bazic bizottság számára. Úgy látom, hogy az előadó nincsen jelen. A Költségvetési Bizottság számára készítünk véleményt. Kasparics úr szeretne szólni az előadó nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Stacna úr kérte, hogy vegyem át ezt az anyagot. Először is szeretném röviden áttekinteni az általános képet. A bizottság 162 millió, milliárdot javasol. Ez 0,8%-ot jelent 2010-re nézve, és 130 millió eurót. Ez a növekedés a kötelezettségvállalásban az MAFF-hez kapcsolódik. Az 1,2 milliárd eurós határértéken felül 4,4 dot jelent a kifizetésekben, 64,4 milliárdot a növekedési és foglalkoztatási intézkedésekre fordítanak, hogy ez javítsa az EU gazdasági növekedését, és ez a pénzügyi válsághoz kapcsolódik. A 3A cím alatt Stockholmi program, a biztonság, szabadság, jogérvényesülés kérdése, itt 12,8% van, és a kifizetési normák is 15%-kal bővülnek. A negyedik cím alatt 8,6 milliárd szerepel, ahol már csak 17 millió a mozgástér, illetve 6%-ban az MFA növekszik, 2011-ben 115 millió euróról van szó, azért nő ez, mert a harmadik országok makrofinanciális támogatása így növekszik a válság értelmében. Összesen 70 millió euró kerül az IC és IC plusz instrumentumokra. A másodikat még nem fogadták el ezek közül. 25 millió euróról beszélünk a négyes cím alatt, és 30 millióról a DCI program keretében, és 5 millió eurót fordítanak a civil védelmi pénzügyi eszközre. Előkészítő fellépésként három pénzügyi központ projektet finanszíroznak. Az egyik India területén, a harmadik pedig tájföldön európai vállalkozások számára nyújtanak ezek szolgáltatásokat. Személyes észrevételem, hogy nagyon jó volna, hogyha a mi bizottságunkban ezekről az európai üzleti központokról is eszmét cserélnénk a parlament költségvetéséről is beszélnünk kell, biztosítani kell, hogy meglegyenek az eszközeink arra, hogy hozzájáruljunk a multilaterális együttműködéshez a WTO-n belül, különösen a parlamenti konferencián belül és az irányító csoporton belül biztosítandó, hogy meglegyenek a forrásaink, és ezek rendelkezésre álljanak. És azt is hangsúlyozni kell, hogy az INTE szakbizottság új területet fedez most fel, a Lisszaboni szerződés ezt a hatáskört megadja nekünk, és ezért most biztosítanunk kell, hogy a megfelelő erőforrások rendelkezésre állnak, hogy ezt az új feladatot el tudjuk látni, hiszen ez újabb fontos felelősségi kört ad a bizottságunknak. Szaszna úr, Szaszni úr ennyit szeretett volna hozzáfűzni, az ő nevében mondtam ezt el, és Peter Stasny a következő üléstől majd rendelkezésre áll a kollégák számára az együttműködésre. Kérje valaki a szót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok Peter munkájáért. Bizonyára hasznosan tudunk majd együttműködni. Két dolgot szeretnék észrevételezni. Először is a banán rezsimre vonatkozó forrásokkal kapcsolatosan. A WTO megállapodásról is szót kell ejteni a banánkereskedelemmel összefüggésben. Ez olyan megállapodás, amelyet az USA, a latin-amerikai országok, az AKC országok nem kívánnak elfogadni. Et beaucoup trop faible Két probléma van ezzel. A költségvetési keret túlságosan kicsi. 200 millió euróról beszélünk három évre az AKC országok számára. A banán alapvető exportcikk bizonyos országok számára, ezért ez az erőforrás elsősorban fejlesztési programokból jön, ez más ágazatokat hivatott támogatni. Ez is mutatja, milyen cinikus a bizottság, hiszen elvon pénzt a kutatástól, amely arra vonatkozik, hogy a a sújtott térségekben betegségekkel kapcsolatosan folytassanak kutatásokat, ezt átviszi a banán kereskedelemre. Erről mindenképpen beszélnünk kell. Aztán másodszor nagyon gyorsan a kereskedelem támogatása. Kértük a bizottságtól, hogy adjon részletes számokat, de még csak részlete, részleges válaszokat kaptunk, semmi konkrétumot országonként, soronként. Ezzel a két témával kapcsolatosan, két költségvetési témával kapcsolatosan az én frakcióm nagyon határozott álláspontot fog képviselni, és lesznek majd más témák is, amelyek majd az első eszmecserében felmerülnek. Ki szeretne az elmúlt, az előző felszólalásban felvetettekhez reagálni? Szeszély Biló Thank you. Köszönöm. Köszönöm az előadó munkáját. Ő sajnos nincs itt, de azért megköszönöm neki. És köszönöm a felszólalók észrevételeit És Az első észrevétellel kapcsolatosan hangsúlyoznám, hogy a kereskedelmi költségvetési sorokban a fellendülésre összpontosítottunk, mint az egész költségvetésben is. Úgyhogy csak az egyes és a hármas címek alatt volt növekvés. A 2011-es költségvetés egy 2009-es megállapodás eredménye, különösen a banán kereskedelem vonatkozásában, úgyhogy akkor ott kereshető a gyökere ennek a megállapodásnak. Aztán volt egy másik kérdése a kereskedelmi támogatásokról illetve a támogatás, cseré, a támogatásért cserébe biztosított kereskedelemért. Itt egy két milliárdos célszám volt. Az erre vonatkozó jelentést két hónappal ezelőtt tettük közzé. A két milliárdos célt elértük, sőt, még növekedés is volt ennek a projektnek a költségvetésében. Elsősorban az AKC országok vonatkozásában itt 36% a növekedés. Persze nem tudjuk most részletezni az összes projektet, ez része a fejlesztési politikának, a bizottság ez alatt a politika alatt tárgyalja ezt, tudomásul vettük az észrevételeket, és ezzel kapcsolatosan majd még visszatérünk ezekre a témákra a következő vitafordulókban. Köszönöm. Kaspari úr esetleg a zárószót elmondja ebben a vitában. Nem, hanem várjuk majd a véleménytervezetet, és majd később is tárgyalunk róla. 13. pont emberi jogok, szociális környezeti normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Ez az első eszmecsere ezzel kapcsolatosan. Az előadó Tokiel Saifi az Európai Néppártól. Én most megadom neki a szót. Nem kívánok bevezető észrevételekkel élni. Köszönöm szépen, elnök úr! Mielőtt elkezdeném, szeretném elmondani, hogy e jelentés elfogadásának ütemterve megfelel annak, amit Harlem Desir kidolgozott már, ugyanis itt két párhuzamos témáról van szó. Mellesleg Harlem Desirnek szeretnék köszönetet mondani, most ő nincs itt. Nem szeretnék részletes beszámolót tartani, de egy ilyen jelentés politikai jellegére szeretném felhívni a figyelmet ugyanis az emberi jogokkal kapcsolatos záradék témája a kereskedelmi megállapodások tárgyalásai során nagyon bonyolult téma. Ugye vannak feltörekvő országok, ahol úgy gondolják, hogy nem kapnak meg minden lehetőséget, a fejlődésre, egyes déli országokban pedig egy, egyfajta álprotekcionizmussal vádolnak egyeseket. Azt hiszem, hogy az Euró- a jövőbeni európai kereskedelmi politika szempontjából nagyon fontos, hogy egységes legyenek, egységesek legyenek a szabályok, mind a dolgozók, és a fogyasztók védelme terén, a szociális jogok, a környezeti normák, az emberi normák szintjén, mind multilaterális, mind pedig kétoldalú szinten. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos beszélni az emberi jogok, szociális környezeti normákról, másrészt pedig a kereskedelmi érdekekről. A elsősorban az Európai Unióra vonatkoztatva, mert ezzel pozitív ö, hozzáadott értéket tudunk létrehozni a polgárok számára is, és lojálisak lesznek a ö, tárgyalások. Tehát a multilaterális, az unilaterális és a bilaterális területekre szeretnék utalni ami a multi vagy plurilaterális szintet illeti. Az Európai Uniónak meg kell védenie a becsületes munkát, és ratifikálnia kell az Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 8 dokumentumát. Értelmezni kell a különböző normákat kereskedelmi szinten és a nemzetközi jogi ö, kereskedelmi szinten. A mm, ILO és a VTO szabályait tiszteletben kell tartani. Kétoldalú szinten, bilaterális szinten pedig nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy milyen területeken lehetne liberalizálni például új piaci lehetőségek és hozzáférések terén, mik is a kihatások az emberi jogi, szociális, környezeti szempontból. Országoktól függően, gazdasági szinttől függően kell elgondolkodni mind erről. Természetesen a környezet és a szociális feltételekkel tiszteletben tartva. Ami az unilaterális szintet jelenti, itt mindenképpen meg kell határozni, hogy kik azok, akik leginkább érdekeltek. Általánosságban elmondható, hogy nem maximalista megoldásokra van szükség, hanem egy, a kis lépések politikáját kell megvalósítanunk a kereskedelmi partnereink mentalitásának megváltoztatásával tudunk majd egy méltányosabb kereskedelmi politikát megvalósítani. Ennyit akartam elmondani, természetesen várom a kollégák véleményét. Köszönöm. David Martin. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Szaifi asszonynak is Remélem, hogy konszenzusra jutunk a témában, hiszen ez nagyon fontos jelentés minden frakció számára és a szakbizottságunk számára. És először is azt szeretném elmondani, hogy amikor szabadkereskedelmi egyezményt kötünk, ennek van gazdasági hatása is, és ezzel összefüggésben egy emberi jogi hatástanulmányt is el kellene végezni, fel kellene mérni a teljes hatását egy szabadkereskedelmi megállapodásnak. Ha például Kolumbiát veszük példaként, a bizottság úgy vélekedik, lehet, hogy igaza van, hogy a tárgyalások tovább viszik az emberi jogok érvényesülését az országban, de úgy is nézhetjük ezt, hogy jutalmat kapnak a rossz viselkedésükért. Kellene egy független testület, amely értékeli, hogy milyen hatással van emberi jogi szempontból egy szabadkereskedelmi egyezmény. Szerintem emellett ki kellene tartanunk. Ami a ö, társadalmi és környezetvédelmi normákat illeti, Korea esetében ez megtörtént, ezeknek a figyelembevétele, de más egyezményeknél is biztosítani kellene, hogy a civil társadalomnak szerepet adunk abban, hogy nyomon kövesse a társadalmi hatásokat. A civil társadalom nem mindig olyan jól szervezett partnerországainkban, mint az Európai Unióban. A GSP plusszal kapcsolatosan remélem, hogy Szájfi asszony ezt a vonatkozást felülvizsgálja, hiszen ezzel nagyon világosan kellene fogalmaznunk, ahogyan az ILO egyezményt és más egyezményeket is, amelyeket említ Szaifi asszony, úgy kell figyelembe vennünk, hogyha végre akarjuk ezeket hajtani, vagyis az alkalmazásukat ér, el akarjuk érni, ilyenkor büntetjük azokat az országokat, akik a GSP pluszhoz nem férnek hozzá. Itt van egyfajta morális és jogi kötelezettségünk a GSP plusz feltételének betartása, betartatása tekintetében. És a GSP pluszon is tovább kell látnunk, és a szabadkereskedelmi megállapodásokon, lehet, hogy majd ezek a témák majd máshol is felmerülnek, de van egy szerződés a kínzó eszközök kereskedelmével kapcsolatosan, és például olyan témákban, mint hogy például az európai cégek elektronikus felügyeletet és adatblokkolási eszközöket nyújtanak más országoknak. Iránban ez már megtörtént, amikor elfolytották a felkelést, ezt meg kellene akadályoznunk, hogy ne járuljanak az európai cégek ahhoz, hogy elnyomjanak külföldi eh, rezsimek eh, lázadásokat. Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Ez az első alkalom, hogy eh, ebben a bizottságban felszólalhatok. Remélem, hogy a következő években konstruktívan tudok itt dolgozni. Üdvözlöm a véleményeket a témával kapcsolatosan, különösen az EMPOL és az ENVI bizottságokban, hiszen mind a kettő kötelező érvényű rendelkezéseket követel környezetvédelmi és emberi jogi normák tekintetében. Ennek világos az oka hogyha önkéntes az etikai kódex, ez soha nem hatékony, és ezt szerintem ki kellene igazítani. A zöldek csoportja szeretne, hogy szeretné, hogyha a következő intézkedések is érvényesülnének. Például a fenntarthatósági szempontokat kötelezővé kell tenni, ugyanez vonatkozik a vita megoldási mechanizmusokra, aztán a stabilitási hatás tanulmányokat általában az egyezmények megkötése előtt végzik el, de aztán az eredmények nem mindig vezetnek lényeges változásra a tárgyalások során. Biztosítani kellene, hogy ezeket figyelembe vegyék a tárgyalások folyamán. Ami a kereskedelmi egyezmények hatását illeti a munkavállalókra és a környezetre, ilyen tanulmányokat civil szervezetek és szakszervezetek bevonásával kell végezni az adott országokban, és a szakértői véleményeket azután felül kell vizsgálni, hát ha vannak bennük hibák. Azután az ENSZ külön képviselője az emberi jogok kapcsán, ő is észrevételeket tett egy jelentésben, amely a védelemről, a jogok tiszteletben tartásáról és orvoslásról szól, ezt át kellene emelni az EU szakpolitikába. Az észrevételek fényében úgy gondolom, hogy a következő kérdések felmerülnek, és a bizottságnak fel is kellene tenni ezeket a kérdéseket, különösen a svéd és spanyol elnökségeknek, hiszen ők a CSR konferenciában 2009. novemberében egy bizonyos indítványt támogattak ezek a küldöttségek, nem tudjuk, hogy azóta mi történt a bizottságban, és hogyan tudna a bizottság be vonódni egy CSR, a CSR kötelezettségek kötelezővé tételébe, hiszen ez a, ami pedig ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan szerepelhetne a szabadkereskedelmi megállapodásokban fenntarthatósági követelmény. A Lisszaboni szerződés kiterjeszti az EU felelősségi körét, és ezzel a befektetéssel kapcsolatosan, és ebben a témában a bizottság rendeleteket készít elő. Szeretnénk tudni, hogy mit tett már a bizottság a tekintetben, hogy a kötelezettségeket ebbe a rendeletbe is beillesz nagyon kíváncsian fogom olvasni Szaifi asszony jelentését, és majd részt veszek a következő vitákban is. Köszönöm szépen, üdvözöljük, mint a szakbizottságunk új állandó tagját. Remélem, hogy jól fogja érezni magát közöttünk. Miután szorít minket az idő, az órát bekapcsolom, és Kalif úrnak adok szót. Röviden, röviden, elnök úr. Sok esetben a képviselők naivak, sok mindent elhisznek, és ami a szociális és környezeti normákat illeti. Hát először is szeretnék én is köszönetet mondani Stokia Szajfi asszonynak, ezért az e-, első eszmecseréért. De azért én attól félek, hogy ez is egy olyan téma lesz, amelyre minden évben vissza fogunk térni. Na most elmagyarázom, hogy mire gondolok. Az a benyomásom, hogy a bizottság azt mondja, hogy a parlament azt szeretné, hogy nagyon sok mindent vegyük, vegyünk be a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba, például szociális környezeti normák, stb. Jó, tegyük így, mondja a bizottság, ha ezt akarja a parlament, akkor vegyük mindezt bele. A déli országok szintén szeretnének nagyon sok mindent belevenni a megállapodásokba, a, kezdve az emberi jogoktól a különböző más típusú jogokig, tehát például a szociális vagy környezeti normák, ugye miről szólnak? Alkalmazási lehetőségekről, valamint megszorításokról szólnak. Hogyha figyelembe vesszük ezt a két elemet, akkor jelentős mértékben előre haladunk. Én is egy naív, de optimista képviselő vagyok. Tehát e- ebben az irányba kell eljárni. Fjellner úr, köszönöm szépen. Először egy általános megjegyzéssel kezdeném. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogi normák elhanyagolása óriási probléma, amivel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. Ez azonban nem zárhatja ki, hogy egy adott országgal ne kereskedjünk. Egy dolog az elnyomás, ami elítélendő, de azt hiszem, hogy annál még rosszabb, hogyha valakit elnyomnak, és szegény is. Az emberi jogokat, a szociális jogokat mézes madzakként kellene alkalmaznunk, nem pedig a kereskedelem kizárására, hiszen a kereskedelem elmaradása csak a szegénységet fokozza, és ettől nem fognak javulni az emberi jogi helyzetek. Martin úr említett valamit, ami egy dolgot juttatott eszembe, az internetet. Az internet egy alapvető eszköze annak, hogy az emberi jogokat előlendítsük. Láthatjuk ezt Burmában, Kínában, és engem nagyon idegesít, hogy az európai vállalatok gyakorlatilag segítséget nyújtanak a diktatúráknak, és a kezükre játszanak, amikor az internet korlátozására kerül sor. Emberek például kritikus blogokat írnak harmadik országokban. Ezek szerzőit aztán börtönbe zárják lelkismereti alapon. Én hallottam olasz vállalatokról, amelyek cenzúra hálózatokat építenek ki Kubában. Ez elfogadhatatlan. Az Egyesült Államok szerintem sokkal inkább foglalkozott ezzel a kérdéssel, mint mi az EU-ban. Emlékszem a Gopher a Government Online Freedom törvényre az USA-ban. Jumatas korábbi képviselő egy javaslatot írt, egyfajta eszmefuttatást az EU Gopher címmel azt vizsgálta meg, hogy egy hasonló európai jogszabály hogyan nézhetne ki, hogyan lehetne kötelezővé tenni európai vállalatok számára, hogy figyelembe vegyék azt is, hogy a technológiájukat hogyan és hol fogják felhasználni esetlegesen az internet használatának korlátozására. Én Szájfi asszonynak ezt üzenetként szerettem volna csak megemlíteni, hogy ezen a területen is lépnünk kell. Itt most szerintem az USA-tól lenne mit tanulnunk. Köszönöm szépen, Higgins úr. Köszönöm. Az a helyzet, hogy a parlament néhány jobboldali képviselője azt szeretné, hogyha az emberi jogok, a szociális és a környezetvédelmi standardok nem játszanának egyáltalán szerepet a nemzetközi megállapodásokban. Ez volt a lényege az utolsó, a legutolsó hozzászólásnak is. Tehát itt nem csak kereskedelemről, hanem a szabad értékekről is szó van. És szerintem az átlag európaiak számára ez a fontos. Mindenki szeretne esélyegyenlőséget, mindenki számára, egyelő játékszabályokat. Vannak bizonyos mechanizmusok, amelyek révén meghallgathatjuk a helybelieket, akik számos országban, számos kontinensen az európai transnacionális tevékenységek, nyereség szerző tevékenységek elszenvedő alanyai. Szükség lenne olyan mechanizmusokra, amelyek révén az ilyen elszenvedő alanyok felhívhatnák az EU intézmények és tagállamok figyelmét az ilyen problémákra, és amelyek lehetővé tennék a helyzet orvoslását. Akár a környezetvédelemről, akár a bérszintről van szó. De ha az EU bizottság maga is részt vesz ilyen gyakorlatokban, például az Európai Bíróság nem akart megfelelő jogokat biztosítani a bevándorló munkavállalók számára. Ezek mind releváns kérdések. Vagy a BP kérdését is fel lehetne vetni, azt a horror katasztrófát, ami a mexikói jobbolben történt. És ezt azzal zárta le a bizottság, hogy ez egy baleset, mint hogyha ezzel le, lehetne zárni az ügyet. nagyon erőteljes bizonyíték van arra, hogy a költségcsökkentés, a nyeresség hajhászás egyértelmű oka volt ennek a katasztrófának. Nézzük meg például a Shell tevékenységének következtében a nigériai helyzetet. A munkavállalókat és az átlag embereket kell tehát előtérbe helyezni, és biztosítani kell hogy ezeket a problémákat a tagállamok is orvosolják. És most a bizottságnak, Luis Portero úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaphatok. A bizottság nevében nagyon rövid leszek, tekintettel az idő szűkösségére először is. A bizottság komoly érdeklődéssel folytatja az önök vitáját ezen nagyon fontos jelentéssel kapcsolatosan. Most alakítjuk a releváns szakpolitikát, amiben a parlament is szerepet kap, és kíváncsian várjuk az önökkel folytatandó párbeszédet, eszmecserét. Mi igyekszünk minél többet megtenni a saját munkánk révén ennek érdekében. Ezek a témák nagyon gyakran olyan fényben jelennek meg, mint az értékek és az érdekek kérdése. De szerintem ez nem feltétlenül helyes. Az érdekek gyakran eltérnek az értékektől, és vice versa. A bizottság megközelítése a következő. Mi az európai értékeket így igyekszünk elősegíteni külföldön is, ugyanakkor figyelembe kell azt is venni, hogy bizonyos érdekeink, gazdasági érdekeink vannak, és ennek érdekében minimális standardokat kell érvényesíteni az érintett országokban. Alapvetően ezek a megfontolások határozzák meg a kérdéseket. Az EU és Korea közötti megállapodásban is ez a megközelítés érvényesül, ami a szociális és a környezetvédelmi jogalkotás terén, vagy a jogszabályok terén is bizonyos standardokat előír. A vonatkozó fejezetek kötelező érvényűek, jogi kötelezettséget rónak a felekre, ugyanakkor vannak együttműködést feltételező rendelkezések is. A tárgyalások tém- középpontban álló fejezet a vita rendezésre vonatkozik, a független választott bíróságokra. Jelenleg tehát ezek kapcsán folynak tárgyalások. És még egy kérdés, amiről szeretnénk az önök szakbizottságával majd eszmét cserélni, hogy milyen jogorvoslatok vagy szankciók alkalmazandók szabálysértések esetén. A bizottság úgy gondolja, hogy hatékonyan kell kezelni ezeket a problémákat, de egyértelműen kell látni, hogy a vitarendezés létezik, a szankciók kérdése, vagy a jogorvoslat kérdése egy másik kérdés. Még egy kérdés, ami időigényesebb, egy alapvető megfontolás, nevezetesen a rendelkezések végrehajtatása. Teljesen egyetértünk azzal, hogy a szöveg a papírra leírt szöveg valóban a gyakorlatban is megvalósuljon. Ehhez rendelkezésre állnak megfelelő monitoring eszközök. Greater extent uh, with uh, technical and other Én teljesen rendelkezésre állok minden szakmai és egyéb kérdések megvitatására a szakbizottságuk számára. Szájfi asszony néhány zárszó erejéig megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány rövid megjegyzésem. Először is köszönetet mondanék a kollégáknak, hogy hozzájárultak a vitához. Szeretném felhívni kollégáim figyelmét arra, hogy ez a jelentés. Emberi jogok, szociális és környezeti normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Erről szól. Az emberi jogok fontos téma, de ott vannak a szociális és környezeti normák is. Tehát ezt a megjegyzést szerettem volna leszögezni, amit Kader Arif mondott ugye ne legyen az tényleg, hogy mi, mi minnyáján jót akarunk, aztán ez nem nagyon sikerül, legyünk pragmatikusak. Igenis, előre kell haladni a e témát illetően, ne legyünk naivak, ne akarjunk sok mindent belevenni ebbe a folyamatba, hogyha nem fogjuk tudni megvalósítani mindezt David Martinnal egyetértek, és remélem, hogy minden politikai frakcióval meg tudunk egyezni, hogy kialakítjuk a konszenzust, hogyha kis lépésekkel is, de előre kell haladnunk. Köszönöm a bizottság képviselőinek is a válaszát, és köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés tervezetet. Szeptember 28-án tűzzük ismét napirendre. Az EMPL és az ENVI szakbizottságtól addig véleményezést kapunk. Folytassuk a 14-es ponttal az EU Latin Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatai, a munkadokumentum megvitatása. A munkadokumentumot Helmut Scholz a GUE részéről készítette el előadóként. A közelmúltban néhány eseményre került sor Latin Amerikával kapcsolatosan a kereskedelem felvizsgálatára az EU Latin Amerika szabadkereskedelmi megállapodás aláírására került sor Peruval, már megszületett a megállapodás, a tárgyalások a Mercosurral megkezdődtek, és a szakbizottságunk szoros figyelemmel kíséri ezeket a tárgyalásokat, és a Latin Amerikával való jövőbeni kereskedelmi keretről is folynak bizonyos munkák. A jelentés tehát rendkívül fontos. Megadom Helmut Scholznak a szót. Kérem, vezesse be a munkadokumentumát, ismertesse az anyagot. Köszönöm, elnök úr. Először is a szakbizottságunknak lehetősége van, illetve feladata is, hogy az EU és Latin Amerika közötti kereskedelmi kapcsolat kapcsán egy jelentést készítsünk, amiben megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan látjuk ezen kapcsolatok jövőjét. Itt bizonyos egyetemű jelzéseket is megfogalmazhatunk. Már utalt a téma aktualitására, az EU-latin-amerikai csúcsra Madridban került sor, ahol bizonyos konkrét pontok kerültek megfogalmazásra. Fontos, hogy amikor a szakbizottságunk és az EP jelentése kapcsán a kapcsolatokat végig gondoljuk, akkor a jelenlegi helyzetből kell kiindulni, és ennek alapján meghatározni a jövőbeni kilátásokat. A szakbizottságunk már egy első eszmecserét folytatott ezzel kapcsolatosan, ott számos kérdés felmerült, mit tehet az EU, az európai gazdasági tevékenységet egy szélesebb összefüggésbe helyezendő Latin Amerikával kapcsolatosan, tehát akár kulturális dimenzióval is kiegészíteni, bővíteni, tekintettel a történelmi, gazdasági és politikai kapcsolatainkra a latin-amerikai államokkal. A kereskedelem révén a gazdasági fejlődést kell szolgálnunk az érintett országokban, hogyan tudunk plusz lendületet kölcsönözni az európai gazdasági fejlődésnek a latinamerikai országok partnersége révén. Itt említeném a regionális partnerséget, Egy érdekes meghallgatásra is sor került, eh, ahol is a különböző régiók, itt eh, említeném eh, a közép-amerikai régiót, a Mercosur-t, a latin-amerikai uniót, Mexikóval már és Csillével régóta fennáll a szabadkereskedelmi megállapodás, tehát meg kell vizsgálni ezeket az egyes régiókat, hogy mit lehet a jövőben tenni. A munka dokumentumban én igyekeztem egy irányt szabni, az egyensúly megteremtése kapcsán, a jelenlegi kapcsolatok továbbfejlesztése kapcsán, illetve hogy az EU mi, hogyan kíván hozzájárulni a csúcs találkozóhoz a jelenlegi kereskedelmi kapcsolatok alapján illetve azt is megvizsgáltam, hogy a mi szakbizottságunk részéről a kereskedelem, a növekedés, a fejlődés komplexumát hogyan tudjuk befolyásolni. Az ottani és meglehetősen sokszínű fejlődést hogyan tudjuk elősegíteni. Szerintem az EU-nak erőteljesebb szerepet kell ebben kapni. Mindannyian ismerjük a helyzet összetettségét, erről már többször szóltunk. A szabadkereskedelmi megállapodások, tárgyalások problémája már többször felmerült Kol- Kolumbiával, Peruval, Nicaraguával és Bolíviával kapcsolatban, a banánkereskedelem kérdése is, az AKC országokkal, a Karibi térséggel meg kell vizsgálni tehát, hogy ezeket hogyan lehet, ezeket a kapcsolatokat Ekvádorral is tovább folytatni, illetve esetleg újjá formálni. Egy fajta reflexiós kiinduló pontként is szolgálhat a jelentés, a munkadokumentum, aminek az első tervezete van most előttünk. Ezt kell megvitatnunk, és nagyon jó lenne, ha meg tudnánk állapodni, különös tekintettel ezekre az említett pontokra. Harmadsorban pedig javasolnám, hogy az árnyék előadókkal rögtön az elejétől fogva szorosan működjünk együtt, ahol problémák merülnek fel, azokat minél előbb közösen meg kell vitatni, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket végérvényesen kialakítani. Ami pedig az ütemezést illeti, én arra törekszem, hogy már a júliusi ülésre a szakbizottságunk az első tervezetet meg tudja vitatni, és ezt követően októberben elfogadhatná a jelentést a plenáris ülés. Úgyhogy én örömmel tekintek az együttműködés elé, és várom a hozzászólásaikat. Köszönöm, Solc úr! Az ön jelentése valóban, tehát a júliusi ülésünkön kerül napirendre. És most kérem a szakbizottság tagjait, hogy szóljanak hozzá a munkadokumentumhoz, különösen ami a reflexiós kiinduló pontot illeti. Kazaj kolléga kap először szót az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is úgy gondolom, hogy ez a munkadokumentum, amelyet Scholz úr készített elő, nagyon sok mindent lefed a kapcsolatainkban Latin Amerikával. Még akkor is, ha nem értek mindennel egyet ebben a munkadokumentumban, nagyon átfogó jellegű, jellegű módon vizsgálja a témát. Limában 2008-ban nagyon jól meghatározták a stratégiai kapcsolatainkat ezekkel a latin-amerikai országokkal. Ez a jelentés arról is szól, amit javasoltunk a banánkereskedelemmel kapcsolatosan a WTO szintjén. Azt is meg kell jegyezni, hogy az ázsiai országok nagyon nagy versenyben vannak és konkurálnak velünk a latin-amerikai országokkal. dél amerikában nagyon sok nyersanyagot visznek be Ázsiából is. Én úgy gondolom, hogy a kereskedelmi kapcsolatok megkönnyítik a célkitűzéseink megvalósítását, de nem lenne szabad ennyire kritikusaknak lennünk ebben a dokumentumban, mert a célkitűzések elérése a fontos. Solc úr aláhúzta a kapcsolatok fontosságát az EU és a Mercosur között. Én úgy gondolom, hogy most, hogy hallottuk a biztos urat, eh, hogy a bizottság nem igazán kész arra, hogy a bizottság mandátumát felülvizsgálja, tehát eh, majd követni kell a fejleményeket a e témában. Nagyon sok a munkadokumentumban az ajánlás. Itt elsősorban a fejlődéssel kapcsolatos gondolatokról van szó. Én úgy gondolom, hogy ez, ezek fontos dolgok, de inkább a fejlesztési bizottsághoz tartoznak, nem pedig a mi szakbizottságunkhoz. Természetesen úgy gondolom, hogy az ilyen néhány megállapítás a munkadokumentumban nem igazán megfelelő. Mindenképpen fontos elmélyíteni a kapcsolatainkat Latin Amerikával. Ezt a vitát mindenképpen folytatni kell, számomra ez egy érdekes, hasznos vita, és azt hiszem a többiek számára is köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Sulc úrnak is a jelentés elkészítését. Ez a jelentés észszerűnek mondható, bár vannak hiányosságai, de ez nem homályosítja el a sok pozitív tulajdonságát ennek a jelentésnek. A kereskedelmi eszközök a válság elleni küzdelemben is felhasználásra kell, hogy kerüljenek, és mindent be kell vetnünk annak érdekében, hogy elősegítsük a kereskedelem felélénkülését. És ez exportját jelenti a mi értékeinknek, nem csak a környezetvédelem tekintetében, hanem egészségügyi és társadalmi értékeket is jelent ez. És ezért ennek a mechanizmusnak ilyen értelemben kell működnie, és mindent be kell vetnünk annak érdekében, hogy a kis termelők, mint a mezőgazdasági termelők lehetőséggel rendelkezzenek, ugyanúgy, mint a nagyobb cégek, és amikor aláírunk egy megállapodást egy harmadik országgal vagy régióval, akkor mindez érvényesüljön. Bizonyos esetekben érvényesül bizonyos asszimetria is, ezért el kell mélyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat, hiszen így lehet ellensúlyozni az egyensúly hiányokat, és a legproduktívabb ágazatokat tudjuk előtérbe helyezni. Ami az andoki közösséggel folytatott kapcsolatokat illeti Kolumbia, Peru tartozik ide. Ez az andoki közösséggel való együttműködésnek része, és ezek az intézmények léteznek alapjai a Latin Amerikával folytatott kapcsolatainknak. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió ne vonuljon innen vissza, hanem fogja szorosabbra a kapcsolatot ezekkel az országokkal, amelyek haladásra vágynak. Talán az volna a leghatékonyabb, hogyha mindezt megtennénk az a közeljövőben Bolívia tekintetében, politikai szempontokból jobb volna, hogyha ezt a csoportot nem, eh, nem vennénk be ebbe a csoportba Bolíviát. A ratifikációnak az a eh, haladást kell szolgálnia, ami a mercosur életi. Meg kell próbálnunk, ez a kötelezettségünk, hogy ezt eh, az egyensúlyt elérjük a megállapodásokban, amely szolgálja mindenkinek az érdekét, a Mercosurnak és az EU-nak is. A parlament egyetért azzal, hogy, ez, hogy szorosan részt akar venni ezekben a tárgyalásokban. Az elnök közbeszól, hogy az felszólás le kell zárni, le is zárul. Köszönöm. Emilio Mendez szocialisták. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen gratulálnom kell az előadónak, Solc úrnak, ami azt is jelenti, hogy egyetértek általánosságban a filozófiájával, amit az egyezménnyel kapcsolatosan megfogalmaz. Egyetértek bizonyos pontokban, másokban nem, bizonyos aspektusokban, mindjárt meg is említem, hogy miben, de világos, hogy és nem is akarom elhúzni a felszólalásomat. Vagyis ki nem ért egyet, vagy érthet egyet, amikor azt mondja Solcor, hogy Latin Amerika kell, hogy javítsa a jólétét a kereskedelmen keresztül. Ezek nyilvánvaló állítások, vagy hogy meg kell osztani az előnyöket, amik a kereskedelemből származnak, ez is világos. Hogyan lehet vitatni, amikor azt mondja, hogy a bilaterális haladás nem veszélyeztetheti a multilaterális kapcsolatok fejlesztését, ez is nyilvánvaló. Ezek olyan célkitűzések, amelyek kapcsán azt kell mondunk, hogy a bilaterális kapcsolatok nem jelentik azt, hogy elvetjük a multilaterális kapcsolatok elképzelését az is világos, hogy egyet kell értenünk azzal, hogy a dohai megállapodást úgy kell aláírnunk, hogy lehetőség legyen Latin Amerikában a szegénység csökkentésére, visszaszorítására, ez is világos. Gratulálok tehát ebben az értelemben a megállapításaért, de minden esetre ez a, a fejlesztési árnyalat azért egy kicsit véleménykülönbséghez vezet szám közöttünk. Brazília, Bolívia tekintetében nem szabad egyenlőség jelet tenni Brazília és Bolívia között. Azt kell mondani, hogy az EU sajnos a fejlesztés összefüggésében a fejlesztési segélyekkel és az Aid for Trade a elvvel. Ezzel kapcsolatosan felmerül ez a kérdés, hogy erősíteni kell a koordinációs erőfeszítéseket. Nem akarom tovább húzni az időt, három pontban foglalnám össze az elképzeléseimet, ahol eltér a véleményem Scholz úr véleményétől. A legfontosabb témával kezdeném, amelyet Szálva kolléga is említett, de én tovább megyek annál, amit ő mondott. Természetesen senki nem tudja elfogadni, én legalábbis nem tudom elfogadni azt a kitételt, hogy amíg Bolívia illetve kiavítom magam, az andoki közösség bírósága nem nyilatkozik meg Bolívia kérésével kapcsolatosan, addig le kell zárni a tárgyalásokat. Ezt nem mondhatjuk, hogy túlszaivá kell esnünk ennek a döntésnek. Ahogy a Szálvászor is elmondta, elég éjesztő hírek érkeznek mostanában, amelyekből az derül ki, hogy Bolívia visszavonja az indítványát a bíróságtól, és voltak olyan kijelentések, hogy az Európai Bizottság kapott néhány nappal ezelőtt erről értesítést, ami azt jelenti, hogy Bolívia ugyanúgy, mint Ecuador készen áll arra, hogy fejlesztési megállapodást kössön. Még gyorsabban beszélek, elnök úr, a banánrezsimmel kapcsolatosan. Vannak garanciák az AKC-kkal kapcsolatosan, itt van az a híres banán csomag, amiben nagyon fontos garanciák fogalmazódnak meg ebben az értelemben harmadszor végül a Mercosur. Nem csak a bizottság fejezte ki világosan, hogy az a mandátum, amelyet a már nem kívánnak megváltoztatni tíz évig, persze erről bizatatkozhatunk. Nekem úgy tűnik logikusnak, ha fenntart Tartjuk ezt a mandátumot. Még egy dolog, hatástanulmányt kell kérni a Mercosur témájában is. Jó, akkor abba is hagyom. Volna több mondani valom, de látom, hogy nincs időm. Köszönöm. After all, this is the first... Hát még ez az első eszmecsere e, véleménytervezet kapcsán, úgyhogy még majd a júliusi találkozón is tovább vittathatjuk ezt a témát. Most a bizottság képviselőjét hallgatjuk meg, Matthias Jörgensen úr kap szót. Röviden kérem szépen, köszönöm elnök úr. Na, néhány rövid megjegyzésünk lenne a bizottság részéről. Üdvözöljük a, ezt az érdeklődést az Európai Parlament részéről a Latin Amerika témájában. Az Európai Parlament mindig is elősegítette a szoros kapcsolatokat a Latin Amerikával, és üdvözlöm ezt az érdeklődésüket. Üdvözöljük a jelentés szövegének tartalmát is. Ugye itt van a, egyfajta bizalom a politikánkban, és evidens az, hogy folytatni kell a kereskedelmi kapcsolatokat, a célkitűzéseinket, mm, védeni kell és elő kell mozdítani az EU érdekeket, ennek a politikának meg kell felelnie a szélesebb körű politikai célkitűzéseknek Latin Amerikában, a regionális fejlődés, a fenntartató fejlődés, is biztosítani kell a millenniumi célkitűzések értelmében. Ez természetesen nem csak szabadkereskedelmi megállapodást jelent, ez társulási megállapodást is jelent, amely része a politikai párbeszéddel kapcsolatos pillérnek is. Mind a két fél részéről mm, megfelelő javaslatokat várunk. a liberalizálás, a liberalizálás szempontjából fontos a, a, a lassú liberalizálási bevezetése, az EU felé exportálandó termékekkel kapcsolatos tevékenységfejlesztése, végül pedig mm, felhívnám a figyelmet még egy pontra. Itt egy véleménykülönbség van közöttünk. A Bolíviával kapcsolatos problémát is megemlítették. Osztjuk azt a véleményt, hogy az a folyamat, amelyet Bolívia elindított az Andok kiközösségben, ez egy belügy, ez Bolívia belső ügye. Bolívia a legnagyobb befogadója a támogatásnak, a segítségnyújtásnak Latin Amerikában. Végül a jelentéstevő azt javasolja, hogy igazítsuk ki az irányi elveket, úgy gondoljuk, hogy erre nincs szükség. Itt nem külön tárgyalásokat folytattunk. Önökkel is és a tagállamokkal is konzultálunk a tárgyalások előtt és örömmel hallgatjuk a véleményüket, figyelembe fogjuk venni a javaslataikat, annak érdekében, hogy folytatódjanak ezek a tárgyalások megfelelő keretek között. Elnök úr, viszont nagyon sok a konvergencia a mi véleményünkkel, a, üdvözöljük a bízalmukat is, és májusban lesz Madridban egy latin-amerikai konferencia. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadnám a szót Solc úrnak. Köszönöm, elnök, Köszönöm, elnök úr. Én is igyekszem rövid lenni. Köszönöm a hozzászólásokat és a nyílt, őszinte szavakat, még akkor is, hogyha vannak nézeteltérések vagy további vitapontok. Amikor a kereskedelmi kapcsolatokról őszintén szólunk, akkor meg kell állapítani, hogy, illetve meg kell vallani, hogy ez egy nagyon konkrét kérdés. Az elmúlt hetekben és hónapokban alkalmam volt néhány országot felkeresni a régióban, és sokakkal tárgyaltam, akiket érint a kereskedelem. Az ő elvárásaik az EU kereskedelmi kapcsolatait illetően igen nagyok, ugyanakkor tartanak is, bizonyos félelem is eltölti őket. Az érintett országok fejlődését illetően tartanak bizonyos veszélyektől. Tehát a tárgyalásokban egyenlő szinten a kölcsönösség alapján kell eljárnunk, el kell oszlatnunk ezeket az agályaikat. Ezen kívül az is fel kell ismerni, hogy Brazília nagyon öntudatos ország. Ha azt mondja, ha azt látják, hogy az Európai Unió nem veszi figyelembe az ő elvárásaikat, akkor nem velünk fognak kereskedni. Tehát fel kell ismernünk, hogy új idők járnak, új szelek fújnak, és ezzel a kihívással nekünk is öntudatosan és az önbizalom alapján kell foglalkoznunk, de a kölcsönösséget tiszteletben tartva. A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni. Nagy érdeklődéssel hallgattam de Krucht úrral folytatott vitát, megbeszélést a kereskedelmi kapcsolatok alakításában most van lehetőségünk arra, hogy beépítsük a stratégiai célokat, meggondolásokat a latin-amerikai országokkal való kapcsolatunkban is. Negyed sorban, igen, a banánkereskedelem a banánrezsim elhangzott. Ezért is említettem, hogy még dolgozni kell a jelentéstervezeten. Én tárgyaltam termelőkkel és banánkereskedelmi kereskedő szervezetekkel is, kicsikkel és nagyokkal is. Ekvadorban konkrétan azt mondták, hogy ez számukra élet-halál kérdése, hogy hozzá, hogy bejutnak-e a az európai piacra. És a bizottságtól, illetve a tagállamoktól is azt várnám, hogy hogyan tudjuk megfelelően szervezni, kialakítani ezt a kapcsolatot a termelőkkel és a kereskedőkkel közösen. És ez nem csak Ekvadorra vonatkozik, ez vonatkozik az AKC országokra, karibi térségre. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy kiinduló alapul kell, hogy szolgáljon a kereskedelmi kapcsolatok kialakításához. És ebben várom a kollégák hozzájárulását is. Köszönöm szépen! We will for the draft report. Várjuk majd a jelentés tervezetet, hogy majd ezt júliusban az ülésünkön megvitassuk. Köszönöm. Most nézzük a 15. napirendi pontot. Nagyon fontos téma az EU és az India közötti szabadkereskedelmi tárgyalások. Szeretnénk az áruk szolgáltatások kereskedelmét fokozni, szabadkereskedelmét megállapodás keretében a tárgyalás 2007-ben indult, nyolc tárgyalási forduló történt Delhiben, januárban, idén volt az utolsó. India nagyon fontos kereskedelmi partnere az EU-nak, és egyre nagyobb hatású gazdasági hatalom globális szinten. Több mint egy milliárd lakosa van, erős gazdasági növekedés jellemzi, az egyik legnagyobb növekedésre jellemzett gazdaság a világon. Nagy figyelemmel követtük a tárgyalásokat az eddigiekben is, és éppen ezért éppen időszerű, hogy eszmecserét folytassunk erről a témáról, vagyis hogy hogyan állnak a tárgyalások. Engedjék meg, hogy megadjam a szót a bizottságnak először, Ignacio Garciának. Tessék, még egyszer üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszámoljak arról, hogy hogyan is állunk a tárgyalásokkal Indiával, és ahogy a nagyon jól ön is megfogalmazta, ez nagyon fontos szabadkereskedelmi megállapodás lehet az EU részére, hogyha le tudjuk, ha tudunk egy ilyen átfogó és ambiciózus megállapodást kötni Indiával, ez fontos belépő lehet egy nagyon fontos piacra, amely most nagyon protektív is. Jelen pillanatban nagyon nagyok a tétek a tárgyalásban, és most kezdtük meg a kritikus szakaszát a tárgyalásoknak. Ebben a szakaszban fontos lesz feltárni, hogy hogyan tudunk meg bizonyos akadályokat megoldani, vagyis ezeket elhárítani, eddig ezek blokkolták a tárgyalást. Azt is el kell mondanom, hogy az a benyomásom, hogy India most igen aktívan vesz részt a tárgyalásokban, tudják, hogy ahhoz, hogy szabadkereskedelmi megállapodást tudjanak kötni az EU-val, bizonyos nehéz politikai döntéseket is meg kell hozni úk nekik, és most készen állnak erre. Most nem akarok átfogó beszámolót adni a helyzetről, három fontos gazdasági kérdésre felhívnám azért a figyelmet. A következő hónapokban ezek döntő jelentőségűek lesznek a tekintetben, hogy merre tudjuk tovább vinni a tárgyalásokat. Az első a vámtarifákra vonatkozik. India a vámtarifákkal kapcsolatosan tette egy előzetes javaslatot, amely körülbelül, körülbelül 90%-ban megszünteti a vámot a kereskedelemben, de az világos, hogy nagyobb elmozdulásra van szükség India részéről. Arra van szükség, hogy javítsák jelentősen az ajánlatokat kulcsfontosságú gazdasági területeken, mint a textilipar, autóipar nyilvánvaló, vegyipar, gépipar, bor, szeszipar és más mezőgazdasági termékek. Világosá tettük az indiai kollégák számára, hogy alapvető fontosságú, hogy javítsák a javaslatot, az ajánlatot ezeken a területeken. Ha ők elmozdulnak, mi is elmozdulunk, ez világos. Ez azt is mutatja, hogy végső soron mi is eh, le tudjuk építeni a vámokat, akár gyorsabban is, mint India, ha ez fontos, de a vámtarifák nagyon fontos területet jelentenek a tárgyalásban. A második eh, fontos téma a szolgáltatások. A Genfi tárgyalásokban nagyon aktív India, hiszen számukra nagyon fontosak a szolgáltatások a multilaterális kereskedelmi tárgyalásokban, de a két oldalú tárgyalás összefüggésében azt várjuk, hogy India el tudjon mozdulni és tovább tudjon menni a Genfi ajánlaton is, olyan gazdaságokban, amelyek gazdaságilag fontosak, de nagyon érzékenyek, kényesek, biztosítás, postai szolgáltatások, kiskereskedelem. Világosá kell tenni, hogyha India változtat az álláspontján, mi is készen állunk ugyanerre, és ez kritikus fontosságú lesz a tárgyalásokban. Az, hogy a szolgáltatás nyújtásban átmenetileg át helyeznék a székhelyüket bizonyos indiai szakemberek máshova. Nem bevándorlásról van itt szó, de eltekintetben nagyon fontos, hogy megfelelő ajánlatot tegyen India, ez egy politikailag kényes kérdés. Azután következő kérdés, ami gazdaságilag lényeges, ez a beszerzés. a közbeszerzési piacok piacát megkívánjuk nyitni, és ez nagyon lényeges a kereskedelmi tárgyalásokban. Jelen pillanatban Indiának nincsen megbizatása arra nézve, felhatalmazása, hogy a közbeszerzésről tárgyaljon. A következő néhány hónapban bizonyos politikai elmozdulásra, döntésekre van szükség ezekben a témakörökben. Nyilvánvaló, hogy nehéz tárgyalásokra lesz szükség. Van egy kérdés, a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kérdése, ami nagyon nehéz lesz. Többször éreztük India számára, hogy ez jelentős kérdés az EU számára. Úgy gondolom, hogy októberig, amikor az EU-India csúcs találkozóra sor kerül, nagyon aktívan fogunk együttműködni az indiai kollégákkal, és intenzíven fel kell tárnunk, hogy hogy tudjuk elérni a politikai áttörést ezekben a kérdésekben, amelyek még nyitva állnak. Ha ezeket meg tudjuk oldani októberig, akkor úgy gondolom, hogy jó lehetőségünk van arra, hogy a tárgyalásokat végső soron lezárjuk az utolsó szakaszban, és a szabadkereskedelmi megállapodásra, az októberi csúcs találkozóra már javaslatot tudjunk tenni. Ehhez több havi intenzív tárgyalásra van szükség az Európai Bizottság kereskedelmi kollégái részéről, és politikai döntésekre is szükség van, ezért ez nagyon fontos momentum a tárgyalásokban, ahol most járunk, és Örülnék, hogyha az Európai Parlament képviselői kérdéseket, megjegyzéseket tennének ezzel kapcsolatosan, akár ezekben a témakörökben, akár más aspektusokban. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm szépen. Megfigyeltem, hogy Graham Watson kollégánk, aki az EU-India delegáció elnöke, itt van közöttünk, üdvözlöm őt, és nem tudom, hogy be akar-e Mm, akar-e részt venni ebben a vitámon, és elmondaná, megosztaná velünk a véleményét? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Ez első alkalom, hogy alkalmam van e mandátumom során ebben a bizottságban részt venni. Nagy érdeklődéssel e, hallgattam e, a 13-as napi rendi pontot Szájfi asszony jelentését, amelynek kapcsán elmondták, hogy a parlamentnek talán elmélyültebb vitára van szükség eh, e témákat illetően a szociális, környezeti, emberi jogi normák, sőt Higgins úr is említette ezt. Fel kell lépnünk eh, a eh, diktatórikus rendszerek ellen és a demokrácia mellett. India 200 szándékosan részt vesz az európai piacon, az európai piac pedig 17%-ban részesül az indiai termékekből. Tehát mind a két fél számára hasznos lehet a kereskedelmi kapcsolatokat fejleszteni. Meg kell tehát ragadni a lehetőségeket a két fél érdekében. De az az üzenet, amelyet az én delegációm kapott, amikor is beszélgettünk az indiaiakkal, az az, hogy egy, szeretnének egy megállapodást velünk, de ne, nem olyat, amely a kereskedelmi megállapodáson túlmegy. Ők természetesen készek más fórumokon, más témákról is beszélgetni velünk, viszont a kereskedelmi megállapodásban csak is kereskedelmi dolgokat szeretnének látni. Egy ilyen kereskedelmi megállapodás hasznáról is el kell gondolkodni. Esetleg egy más keretbe kellene helyezni a szociális, környezeti, emberi jogi normákkal kapcsolatos kérdéseket. Hogyha Indiára vonatkoztatva érdekel bennünket az emberi jogok, szociális környezeti normák kérdése, akkor mindenképpen eh, foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel is, de eh, egy más keretbe kellene ezeket helyezni, és nem pedig a kereskedelmi megalapodásba talán, hogyha csak a kereskedelmi dolgokkal foglalkozunk, nagyobb lehetőségünk van. 2006 óta az exportőreink nehézségekkel találják magukat szemben, ugyanis 28 indiai államba kell exportálniuk, és nagyon nagy nehézségeik vannak kereskedelmi területen. Egy multilaterális kereskedelmi mege- megállapodás a dai szellemben azt hiszem, hogy nagyon előnyös lehet a az Európai Unió számára. Amikor Indiában voltunk, ott tettünk látogatást, a, találkoztunk azokkal is, akik ellenzik a ö, kereskedelmi megállapodást. Ugye itt elsősorban egy ilyen megállapodás kihatása, kihatása volt az, amely miatt agályoskodtak, itt elsősorban a munkaerőpiacra való kihatások miatt, ugyanis elveszthetik a munkájukat, a munkahelyeiket az emberek, E, kereskedelmi megállapodás miatt. Persze ez nem jelent e, az, hogy csökkentenék például a gyógyszerek e, exportját. Összefoglalva nem elképzelhető a kereskedelmi fejlődés nehézségek nélkül sehol. De nem szabad alul, alá, alulértékelnünk a szabad kereskedelem nagy potenciáját, nagy lehetőségeit. A Hongkongban, amikor a 80-as években láttam azt, hogy 15 év alatt sikerült a szegénységből kivezetni embereket a kereskedelem fejlődésével mindenképpen el kell dönteni azt, hogy milyen, mely irányba szeretnénk haladni. Elnök, akkor most megnyitom a vitát a bizottság számára. Én jó magam felteszem azt a kérdést, hogy ezek a tárgyalások figyelembe veszik a földrajzi mutatókat is, Indiában, Goa államban hm, portói bort ajánlottak nekem, amelyet ott Indiában gyártanak. Tehát ami a, ami a bizottság illeti, tehát a földrajzi mutatókat is beveszik a tárgyalásokba. Ezen a szocialisták részéről elnök úr, nem akartam erről szólni, de mikor a portói bor, indiai portói borról beszélt, akkor ugye elgondolkodhatunk azon, hogy ezek milyen, milyen indiai vörös borok. Találkoztam a, a, az INTA egy képviselőjével és a delegációi képviselőjével, és arról akkor először voltam Indiában ezen a látogatáson, és nagyon meglepett, hogy, hogy a Lisszaboni szerződésnek milyen hatása volt az nevezetesen, hogy az EU India delegációt hogyan is fogadták Indiában. Én azt hiszem, hogy ennek a parlamenti delegációt nagyra, nagyon nagyra értékelték, és ez számunkra is érdekes volt. A, elsősorban a kereskedelmi kapcsolatok és tárgyalások során ez nagyon jelentős el kell ismerni azt is, amikor Indiával foglalkozunk, és jó magamnak is az volt a benyomásom, hogy India nem egy szegény ország. Indiában nagyon sok a szegény ember, de meg nagyon sok a gazdag is, és voltunk olyan helyeken, ahol senki sem volt szegény egyáltalán. Most a kereskedelmi megállapodás kérdésére szeretnék rátérni. Egyetértek Watson úrral, hogy az indiai partnereink nagyon vonakodtak, és semmiféle környezeti, munkajogi kérdésről nem akartak beszélni, de nagyon sok kollega az én frakcióból is azt gondolja, hogy mindenképpen valamilyen megoldást kell találni. Talán nem kellene ezt a kereskedelmi megállapodást a környezeti normákkal összekötni, de a javaslatainkat valahogy mindenképpen érvényel kellene jutatni. Hmm. Természetesen nem akar, nem akarunk munkát, és a különböző termékeket nem jó dolog, hogy gyermekek gyártják. És ezt kérjük a bizottságtól is, hogy ne felejtkezzen el ezekről a dolgokról, hogyha a kereskedelmi megállapodásokról tárgyalnak, ne felejtsék el ezeket a dolgokat. Nagyon sok kollégának kétségeik vannak a megállapodás sal kapcsolatosan konstruktív módon kell fellépni. Elnök kéri, hogy fejezze be az előadó a beszédét. Tehát befejezem, akkor a tarifákkal kapcsolatosan azt kérem a bizottságtól, hogy ne felejtkezzenek el a bor, borral kapcsolatos tarifákról sem. Ugye a borpiac nagyon jelentős, és az európai bortermelők is jó piacokat találhatnak Indiában. Köszönöm. Kasszal úr az áldéból. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam mindazt, ami elhangzott a tárgyalások előmenetelével kapcsolatosan, és Watson kollégámat is nagy figyelemmel hallgattam, mint az EU-India delegáció vezetőjét, és úgy tűnik, hogy van egy kis különbség a között, hogy mit is várnak egyesek a, ettől a megállapodástól, és hogy mi is a, a helyzet. Ugye Watson úr elmondta, hogy, a, hogy az indiai partnerek vonakodnak bizonyos aspektusoktól, amelyek nem kereskedelmi jellegűek, például a környezeti, szociális normák, munkajog és így tovább témáktól vonakodnak. De Berszer úr elmondta, hogyha, hogyha az indiai fél ö, ö, az indiai fél elindul egy új vonalon, egy új úton, akkor nekünk is készeknek kell lennünk a válaszra. Hallottuk azt, hogy az Európai Unió indiai csúcsalálkozón létrejöhessen ez a kereskedelmi megállapodás. Na most van egyfajta optimizmus, egy rejtett optimizmus, e témát illetően önök a bizottságnál hogyan is vélekednek a parlamenti képviselők álláspontjáról. Itt elsősorban a generikus gyógyszerek témájában azt hallottam, hogy nagyon sok a kétség, nagyon sok a félelem, a, az orvosok határok nélkül szervezetnél is. Például a, ez a megállapodás nem hogy hat-e negatívan majd a generikus gyógyszerek témájára. Köszönöm. Én rövid leszek. De egy fontos pontom lenne. Ez pedig a következő. India ugye egy nagyon jó rendszert örökölt a britektől, de a fábiánus szocializmust is örökölte a britektől. És még Graham Watson is, aki mindent tud, valószínűleg nem tudja azt, hogy a 60-as években voltak olyan statisztikák, miszerint a hongkongi brit kolónia ugye nagyobb mértékben exportált Indiába, tehát itt milliárdos összegekről volt szó. Indiának ugye egy elég zárt rendszere volt, és ennek ellenére a világpiaconra termelt. Nehru, Nehru és a családja importálta a fábiánus szocializmust nagy-Britániából 1948-ban. Tehát ez egy nagyon fontos pont. Ugye egy, egy ilyen gaz, zártabb gazdaságnak az egyik aspektusa az volt, hogy gyermekmunkát alkalmaztak, aztán megnyitották a gazdaságukat ezzel kapcsolatosan van még egy fontos mondandóm, David Martin kollégám is megszokta ezt említeni, pedig az, hogy az összes brit képviselő nevében szeretném elmondani, hogy mennyire ö, aggaszt bennünket, hogyha ö, majd a, a viszkire, ö, viszki adót ö, el fogják törölni. Tehát itt mindenképpen gondolni kell erre is. Newton Dan úr az ALDE részéről. Én is a delegáció tagja vagyok, ezért vagyok most jelen. Először is szerintem alapvetően a mi érdekünk, épp úgy, mint India érdeke, hogy megalapodás létrejöjjön. Ez a legnagyobb demokratikus térség és nagy hiba lenne, ha nem állapodnánk meg. Ez tehát az alapvető érv. Graham és több kolléga is említette, hogy ha ennek a parlamentnek kell kimondania az igent a megállapodásra, nekünk kell gyakorlatilag ratifikálni. Úgyhogy óriási hatáskörünk van. Éppen ezért nagyon helyes és jogos, hogy a képviselők számon kérjék az emberi jogokat. Lehet itt eh, több ezer módosítást beterjeszteni, hogy az indiaiak nem felelnek meg az emberi jogi kritériumoknak. Remnek teljesen igaza van. Egy eh, probléma az, hogy az indiaiak nem fogják elfogadni. Ők nagyon büszkék, több százezer, eh, tízezer évesek, megelőzve Európát is, a delegációnk látogatásának egyik legmegdöbbentőbb tanulság az volt, hogy Hidrabadon kívül jártunk egy nagyon szegény nyomor negyedben, és ott láttuk, hogy az EU segélynek köszönhetően a gyermekmunkát sikerült megszüntetni. Most már a gyermekek iskolába járnak, és ez az EU segélynek volt köszönhető és több százezer egyéb falu van még, ahol a gyermekmunka változatlanul fennáll. Oda ugyanis még nem jutott el ez a segély. Amit a Fabiánusok és Néru bevezetett 48-ban, a gyermekmunka nem erre az időpontra nyúlik vissza, hanem több ezer éves. És ezt akarjuk megszüntetni, a megállapodás egy záradékában történő előírással. Remélem, hogy a bizottság is meghallgat minket. Az egyik megbeszélésünken részt vett egy ellenzéki jogász, egy indiai jogász. Még egy percet kérek, elnök úr. Befejezhetem a mondatomat? Tehát ez az ellenzéki jogász nagyon okosan megjegyezte, hogy önök európaiaknak nem kell emberi jogi záradékot bevenni a megállapodásba, hanem egyszerűen azt a kitételt elég megemlíteni, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy India a saját jogszabályai, törvényeit végrehajtsa. És szerintem ez lehet az átidaló megoldás ebben a konfliktusban. Winkler úr, köszönöm szépen, elnök úr. nem tudom visszatartani azt a megjegyzést, hogy az indiai delegáció tagjai a legaktívabbak a vitában, ami érthető, hiszen itt eh, igen, erőteljes személyes tapasztalatokat eh, szereztünk Indiával kapcsolatosan. India gazdasága egészen a közelmúltig zárt gazdaság volt, ami egyre inkább, sőt, olyan sebességgel nyílik meg, amit néhány európai döntéshozó nem igazán tud követni. India az egyik olyan globális gazdaság, amelynek a növekedését csak irigyelhetjük. Az indiaiak és az európaiak javát szolgálná tehát az, hogy megszülessen a szabadkereskedelmi megállapodás, ami kölcsönös előnyöket jelent az indiaiak és az európaiak számára egyaránt. A tárgyaló feleknek és a bizottság képviselőinek is be kell látniuk, hogy nem tartalmazhat túl sok kivételt egy átfogó megállapodást. Nyilván vannak olyan kivételek, amelyeket nem tudunk elkerülni, de ezeket teljesen egyértelműen egy időponthoz kell kötni, amikortól megszűnnek, Végezetül nagyon fontosnak tartom, hogy az indiai gazdaság és az indiai társadalom minden szempontját vegyük figyelembe, de nem, vehet, nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy több ezer éves civilizációról, kultúráról és vallásról beszélünk. Elsődlegesen arra kell törekednünk, hogy minél jobban megismerjük Indiát, és ne elítéljük, vagy megítéljük őket. Köszönöm, én szeretném lezárni ezt a napirendi pontot, negyed hét van, úgyhogy ha nincsenek további hozzászólások, akkor Helmut Scholznak adom meg a szót a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr. Én sem vagyok brit, tehát nem igazán tudok versenybe szállni az elhangzott megjegyzésekkel, de általánosságban egyetértek azzal, hogy a makroökonomiai kérdés kapcsán a megállapodás egy komoly lehetőséget és kihívást is jelent. Foglalkoznunk kell a környezeti kérdésekkel, az emberi jogi kérdésekkel, a munka, gyermekmunkával és a többi. Tehát ezeket mindenféleképpen figyelembe kell venni. Hadd hangsúlyozzam a szakbizottság nevében. Más megállapodások kapcsán már felmerült a, például a koreai szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán a közvetlen ez a közvetítő szolgáltatás nyújtók kérdése. a megállapodásban szerepelnének szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések, miközben ilyen információkat nem kaptunk. Korea kapcsán is felmerült már ez a kérdés. Én szerintem ezt meg kellene próbálni. Secondly, we have already mentioned the generic... Az átláthatóságra is törekedni kell. Még az, a generikumokkal kapcsolatos kérdés kapcsán szeretném megemlíteni, hogy miután India az egyik legnagyobb gyártója generikumoknak, az oltó anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi akadályok kérdését mindenféleképpen meg kell vizsgálni ugyanis a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan. Harmadsorban pedig, amikor a szabadkereskedelmi megállapodásokkal foglalkoztam Mexikó kapcsán, ahol is a mezőgazdasági termékek, különösen a tejtermelés, kapcsán a megállapodás, vagy a megállapodás hiánya esetleg az indiai mezőgazdaság halálát is jelentheti. Az önellátást mindenféleképpen biztosítani kell, különösen az élelmiszertermelésben, egy ilyen nagy ország esetében. Köszönöm, és akkor most a García Zabla úr kért szót. Nagyon röviden kérem, hogy szóljon. Köszönöm szépen, Moreira úr. Valóban nagyon rövid leszek. Itt a konkrét pontokból kiindulva, a földrajzi jelölés az egyik legfontosabb kérdése a tárgyalásoknak mindenféleképpen arra kell törekedni, hogy a földrajzi jelölések védelmét érvényesítsük a megállapodásban, és a mezőgazdaság körén kívül is. A bor és a termékek különösen nagy prioritást élveznek. A jelenlegi helyzet nem tartható fenn. Ez az egyik nagyon nehéz eleme a tárgyalásnak, de ezen komolyan dolgozunk. Felmerültek a gyógyszerek kérdései is. A Medicine Sun Frontier, tehát az orvosok határok nélkül egy részletes anyagot hozott nyilvánosságra arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos egy ilyen megállapodás abból a tekintetből is, hogy Indiának jogában áll a generikumok értékesítése. Further respond to question that members may have uh, on that. I will look into the issue of internet service. Az internet eh, szolgáltatók kérdését meg kell vizsgálni természetesen. A megállapodásban szereplő rendelkezések tekintetben nem ellentétesek az európai jogszabályokkal, de minden esetre megvizsgálom majd a képviselő úr által felvetett kérdést. Ami a környezeti és szociális szempontok érvényesítését illeti, ez nagyon nehéz kérdés a tárgyalások során. Kifejtettük az indiai tárgyalófélnek, hogy miért fontos kérdés ez az Európai Unió számára. Én úgy gondolom, hogy érett demokráciaként, demokráciaként Európa és India megtalálja a megoldást, amihez képzelőerőre lesz szükség mindkét fél részéről, kompromisszumkészségre, de bízom benne, hogy megoldást sikerül majd találni. Amely pedig az októbert illeti, ez egy kulcsfontosságú dátum, ahhoz, hogy addigra politikai megállapodást kell találnunk számos kulcsfontosságú kérdésben, amelyeket részletesen kell majd azt követően kidolgozni. Tehát októberben egy előzetes megállapodást kellene tető alá hozni, amelyek alapján a tárgyaló felek majd elmélyítik a tárgyalásokat, és arra törekszenek, hogy minél előbb lezárják ugyanis ez a megállapodás mindkét fél javát kell, hogy szolgálja. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. Akkor a 16-os napi rendi pont következik. Kereskedelem védelmi eszközök, ez szintén egy nagyon fontos téma. Figyelmet kérnék, akik távoznak, kérem nagyon gyorsan tegyék, hogy folytathassuk, mégpedig csendben. William Dartmouth, could you please Kérek mindenkit, hogy egy kicsit csendesebben. Okay. Rendben. Akkor még egyszer a következő témánk a kereskedelem védelmi eszközök. Hét hónapja tárgyaltuk utoljára ezt a kereskedelmi eszközt, kereskedelmi védelmi eszközt. Időközben bizonyos eseteket, néhány esetet felvetettek ezen a területen, például Kínával szemben egy állami támogatásokkal kapcsolatos keresetet, és a bizottság bejelentette, hogy tovább viszi és kiterjeszti a vitát, a tárgyalást egy jövőre vonatkozó rendelettel kapcsolatosan e tekintetben. Persze nagyon érdekes volna tudni, hogy vannak-e fejlemények a felfüggesztett TDI jelentéssel kapcsolatosan. A bizottság bizonyára beszámol majd erről. Stefan de Pipere úr, aki a kereskedelem védelmi szolgálatnak a, a képviseletében van itt, ő kapja most meg a szót. 8-10 percre, hogy mondja el vita indítóját erről a témáról. Önné a szó. Köszönöm, Moreira professzor úr. Ha jól értettem, általános észrevételeket vár, azután felvet néhány, felvetett néhány kérdést, és néhány intézményes jellegű kérdésre is szeretnék kitérni. Ebben a sorrendben fogok én is megnyilatkozni. Először is továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy ahhoz, hogy megfelelő szabályok legyenek ezen a területen, és hogy ezeket megfelelően alkalmazzuk, ez nagyon fontos ebben a rendszerben, és ez nagyon jó megközelítés, ezt már korábban is említettük, megpróbáljuk korrekt módon alkalmazni a szabályokat, és láttuk, hogy bizonyos félelem alakult ki egy évvel ezelőtt a tekintetben, hogy talán jön majd egyfajta cunami, egy hulláma az új eseteknek, és jó látni azt, hogy ez nem történt meg, ez súlyos félelem volt, és attól tartottak, hogy megnövekszik az esetek száma, ez nem történt meg és talán az egyik kérdés, amit az ipar részéről is felvetettek, hogy most már tudják, hogy a kereskedelmi védelmi rendszert megfelelően alkalmazzák, és talán ez akadályozta meg a dömpinget a kereskedelmi partnereink részéről, és a visszacsapást a nemzetközi kereskedelem részéről. Ez pozitív üzenet a jó és megfelelően végrehajtott kereskedelemvédelmi rendszer tekintetében, és arra vonatkozólag, hogy eh, hogyan eh, hagyjuk végre egy liberalizációs úton haladva ezeket az, az intézkedéseket. Ami a belső szempontjainkat illeti, sokszor kitértünk arra, hogy tartsuk a színvonalt abban a munkában, amit végzünk. Ez nagyon fontos az irányítás számára ez a kérdés. Egy nagyon fontos programot is elindítottunk, stabilizálási program, programot. Megpróbáljuk javítani a munkánk színvonalát, hogy ez következetes legyen. Biztosítandó, hogy ezen a területen az Európai Uniót a kereskedelmi partnerek példaként tekintsék, egy követendő példaként és a tárgyalásaink során a kereskedelmi partnereinkkel erre is hangsúlyt fektettünk. Látjuk az érdeklődést, kívánják követni az Európai Unió példáját, és végrehajtani ezt a szakpolitikát megfelelő technikai szabályokon alapuló módon. Ezekkel a bevezető rend, észrevételekkel adtam volna kitekintést arra, hogy hogyan is dolgoztunk az eddigiekben és nagyon konkrét kérdéseket is felvetettek bizonyos esetekkel kapcsolatosan, amelyeket felvetettek tárgyalásra, és rendszerű szintű kérdéseket is felvetettek. Például most van egy vám kérdés is, kínai köztársaság, népköztársaság tekintetében egy állami támogatással kapcsolatos ügy, változott a politikájuk, ez volt a kérdés, hogy változott-e, de nem, nem történt itt változás. Korábban is megtörténtek már ezek az esetek, ezeket megfelelően dokumentálták, és megpróbáltak első kézből bizonyítékokat szerezni az állami támogatásra. Ez volt a mi feladatunk is, ezt el is végeztük. Az első eset tehát most összeállt, és ez már most kérdéseket vet fel a kínai partnerekkel összefüggésben, de most arra elfogadtuk, hogy el kell végeznünk megfelelően a, a kivizsgálását az esetnek, és a tények alapján kell, hogy következtetésekre jussunk. Még a második kérdés, ami felvet, felvetődött, az egy cipőre vonatkozott. Your, uh for your, uh, to refresh your memory, we have uh, uh, after an És uh, következő 15 hónapban is folytatjuk az intézkedéseket. Azt látjuk, hogy támadja Kína ezeket az intézkedéseket, az eredeti intézkedéseket, és ez egy kicsit meglepett minket. Ugyanakkor természetesen elégedetten nyugtázzuk, hogy Kína az előre meghatározott vita rendezési mechanizmusokat használja. Ezeket Genfben, hogyha nem tudják lezárni, akkor folytatjuk a következő fórumokon. Mi biztosak vagyunk az ügyünkben, nem tudjuk, hogy a Genfi folyamatnak mi lesz a vége, de mi nagyon határozottan védjük az álláspontunkat. Egyeztetünk az ügyészekkel is, és biztosak vagyunk benne, ők is biztosítanak minket arról, hogy győzelemre vagyunk ítélve. Luxemburgban győztünk, úgyhogy eddig még szisztematikusan megnyertük ezeket az eseteket, és szerintem semmi ok arra, hogy ez a sikersorozat megakadjon. Azután volt a piacgazdasági állapot helyzetelemzéssel kapcsolatosan is egy kérdés Kína vonatkozásában. Folyamatosan zajlanak az elemzések öt kritérium alapján. Technikai megközelítésben egyesével áttekintetjük ezeket, nagyon jó együttműködésben Kínával. Jelen pillanatban a számvitellel foglalkozunk, ez kritikus jelentőségű. Az elemzés szempontjából ból fontos, hogy megfelelő adatokra, számadatokra alapozzuk az elemzésünket, és most a kínai hatóságokkal együtt végezzük ezt a munkát a számviteli szabályok betartásával kapcsolatosan Kínában, és reméljük, hogy őszre meg lesznek az eredmények, ezeket meg tudjuk tárgyalni a kínai féllel, és majd akkor meglátjuk, hogy ez az MS értékelésben valamilyen haszonnal kecsegtete. Uh, of course, the reform uh, has, uh, A PDR reformmal kapcsolatosan itt is egy különleges megközelítésben dolgoztunk. Megoszlottak a vélemények az érdekeltek és az EU-n belüli érdekeltek között, és ez azért is van, mert a Genfi szabályok nem véglegesek még, tárgyalásra állnak ezek a szabályok, mármint a Genfiek, és nem tudjuk, hogy mi lesz még a jövőben a tárgyalási keret, úgyhogy az volt a bizottság eh, szemében a legbölcsebb megoldás, ha egy kicsit halasztjuk a reformmal kapcsolatos tárgyalásokat, itt tartunk most. Egyelőre még nem bénult le ez eh, a folyamat természetesen. Ezeknek a szabályoknak a végrehajtása talán a legfontosabb ebben a vonatkozásban. Már említettem, hogy nagyon sokat dolgoztunk a szabályok betartásán, a normák javításán, ami a végrehajtást illeti. Ezt láttuk más szakpolitikai területeken és a versenypolitikában, stb. És jelentős minőségmenedzsment programot indítottunk el a legjobb gyakorlatok értékelése alapján az előállítóipar, és a szolgáltatóipar eh, eredményei alapján. Ez nagyon fontos program. Mindent megpróbálunk vizsgálni, megkívánunk vizsgálni a munkamódszereinket, a eh, kommunikációs módszereinket, későbbiekben majd erre visszatérhetünk, hogyha erre igény van. És részletesebben be fogok számolni mindenről egy prezentációban. És ami a határozathozatalt illeti, a döntéshozatalt, a Lisszaboni szerződés következményeképpen és a parlament bevonása következtében a biztos felvette a kapcsolatot önnel, professzor úr, és majd kifejti a véleményét ezzel kapcsolatosan. Gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban még többször visszatérünk erre az ügyre. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseiket. Thank you very much for, uh... Köszönöm szépen Köszönöm ezeket a magyarázatokat. A témát illetően.